So, colleagues, friends, can we start, please? Work on the resolution has to be done outside the draw hearings. Jó napot kívánok! New Yorkkal videó kapcsolatot teremtünk, de most egyelőre az első napi rendi pontot vitatjuk meg. Örömmel fogadom Tária Krombacseket, Kromberget az iráni küldöttség elnökének, elnökét, aki teheráni látogatásáról fog beszámolni. Elnézést, de igen nagy zaj van a teremben, mondja az elnök. Egy szóval decemberben Teheránban járt a delegáció, és a volt Szaharov díjas emberi jogi aktivistával, ügyvéddel találkozott Tarja, és erről is be fog számolni. Mindenre kíváncsiak vagyunk, de persze elsősorban az emberi jogok helyzetére Teheránban, Iránban. Parancsolj, tiéd Köszönöm szépen, Barbara. Legalább hat éve próbálok delegációs úttal Iránba menni, és végezetül sikerült ez, egy új elnökre volt szükség, és egy általános egyetértésre, és ez végezetül sikerült. Egy szóval elmentünk Iránba, mégpedig december hónapban. Célkitűzésünk az volt, hogy egy interparlamentáris párbeszédet kezdjünk hat év után először újra. Találkoztunk a kormány képviselőivel és a iráni parlament képviselőivel. De második célkitűzésünk az volt, második feladatunk az volt, hogy lássuk, hogy meg lehet-e nyitni ebben az új helyzetben, az olvadás légkörében egy emberi jogi párbeszédet, és ezért egy sor emberi jogi aktivistával találkoztam. Találkoztunk, találkoztunk a Council of Human Rights-al, azaz az Emberi Jogok Tanácsával, erről mindjárt beszámolok, és találkoztunk civil szervezetekkel. Rövid észrevételeket szeretnék tenni, csak hogy értsék, hogy milyen körülmények között, milyen környezetben dolgoztunk Irán, Iránban. A Genfi megállapodás után és az új elnök megválasztása után a remény eh, és a változás eh, szelleme lengibe Teheránt. Az emberek nagyon nyíltak, közvetlenül hozzánk fordulnak, megkérik, hogy megkérdezek, hogy honnan jövünk, eh, és mindenki abbéli reménységének ad hangot, hogy az ország elszigeteltsége véget fog érni. De persze nem szabad azt gondolnunk, hogy minden rendben volna. Egyáltalán nem. Távol legyen. Nagyon érzékeny a helyzet. A kemény vonalasok még mindig jelen vannak. Persze, megnyílt a lehetősége annak, hogy az elnök megragadja a reformokat, és a legfelső vezető is támogatja őt, de hát a hardlinerek, a kemény vonalasok, a, a konzervatívok mindent megtesznek, hogy megakadályozzák. Biztos látták tegnap a, a forradalom 35. évfordulójára tüntetést, eh, ahol a kemény vonalasok is tüntettek, eh, és látni kell, hogy a frontok egymásnak feszülnek, és még mindig megvan a hagyományos gyűlölet Amerika ellenében. Nehéz környezetben dolgoztunk tehát, és ez egy olyan környezet, amely tele van ellentmondásokkal. Elképzelhetik, hogy egy olyan országban, ahol a Twitter be van tiltva, hát mit mondjak? Ebben az országban közben a külügyminiszter twittel, és ő volt az, aki kicsiporogta a világnak, kitwittelte a világnak rövid szöveges üzenetébe a Genfi megállapodás tényét. Miközben a twitterezés tiltott Iránban. Hát ez sokat elárul a helyzetről. Nos, mielőtt az emberi jogi párbeszédről beszélnek, el szeretném mondani, hogy mindenkivel felvetettük a, az emberi jogok kérdését, a kisebbségi kérdését, a nők szerepének kérdését és voltak éppen minden üt, minden kivel ugyanazt a választ kaptuk, mindenkivel beszélve ugyanazt a választ kaptuk, a kettős normák válaszát kaptuk. Jelesül, miért pont Iránt választják ki, PC-zik ki, más országokban is van halálbüntetés, miért pont nálunk lovagolnak ezen. Sok olyan ország van, ahol szintén nincsen demokrácia. Irán ugyanakkor ezt fogadják el, hogy egy vallási demokrácia, nem egy liberális demokrácia. És amikor önök jogairól beszéltünk, azonnal Szaudi-Arábiára utaltak, hogy ott még sokkal rosszabb a helyzet. Az irániak tehát általánosságban úgy érzik, hogy igazságtalanul bánik velük a nemzetközi közösség, és túl erős és igazságtalan a bírálat velük szemben. Lássuk most már az emberi jogi párbeszédet. Különböző frakciók képviselői voltak jelen a delegációnkban, és persze ők nem emberi jogi specialisták voltak. Meghagyjuk az önök szakbizottságának, hogy ezt a párbeszédet megkezdjék, ha meg akarják kezdeni Iránnal, mi egyszerűen mondjuk úgy, hogy egy végrehajthatósági tanulmányt végeztünk, ha így fogalmazhatok. A Human Rights Council-lal, az emberi jogi tanácssal hosszú ö, vitát folytattunk. Muhammad Larijani, az ö, elnök testvére vezeti, a másik pedig a forradalmi gárdák vezetője, a harmadik pedig a házelnök. És amikor találkoztunk, azt mondtam, hogy remélem tudják, hogy én kemény vonalas vagyok, és egy nagy befolyású család tagja vagyok. Így indított, ez volt a felütés. Mi felvetettük az emberi jogi párbeszéd lehetőségének kérdését, hiszen tudhatják, hogy létezett egy emberi jogi párbeszéd, amikor Katamit választották meg a 2000-es évek elején elnöknek, de Igazából azt hiszem, hogy nem vezetett sehova ez az emberi jogi párbeszéd, de legalábbis van egy történelmi tény, amelyre visszautalhatunk. Tehát amikor felvetjük az emberi jogi párbeszéd kérdését, fel, eszünkbe jutott, hogy Zarif Ketterin Estonnal vette fel a kapcsolatot New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén, tehát nem a semmiből jött ez a gondolat. Nos, amikor felvetettem ezt a gondolatot, a párbeszéd gondolatát, a válasz általában az volt, hogy jó, szívesen párbeszélünk, de minden fél figyeljen a másikra, ezt hívjuk párbeszédnek. Ne legyenek előzetes feltételek a párbeszédben. Tehát, hogyha ugyanazokról a normákról beszélünk, akkor, akkor is ugyanezt a felvetést mondták jelesül. Értjük, hogy önök az emberi jogokat egyetemesnek tartják, mi az emberi jogokat úgy látjuk, hogy ezek sokkal inkább fejlődnek, kialakulnak az egyes országok kontextusában, és beszéljünk az emberi jogok univerzálisá tételének kérdéséről, de ezek még nem univerzálisak, nem egyetemesek és utaltak arra is, hogy Európa sem mindig eh, az emberi jogok zászlóhordozója volt, hanem itt is kialakult az emberi jogok ezen szintje. Mondom, a médiumok is beszámoltak arról, hogy milyen párbeszéd jöhetne létre, és hogy milyen elvárást fogalmaztak meg a felek. De ugyanakkor mindenki elmondta, hogy figyelni kell a másikra. Az is kérdés, hogy kivel lehetne a párbeszédet lefolytatni ki volna a párbeszélő partner, a párbeszédben lévő partnerünk. Az emberi jogi ENSZ külön megbízottat Pilája asszonyt meghívták már, de még nem járt Teheránban attól való félelmében, hogy az észrevételeivel visszaélhetnek. Nagyon fontos tehát szerintem, hogy ő lehetősége szerint elmegy Iránba. A másik lehetőség, Szahid úr, aki az ENSZ speciális megbízottja az emberi jogok iráni helyzetéről, ő a jelentéstevős. Ő nem utazhatott be. Ennek több oka van. A fő oka az, hogy az ő feladata az, hogy az emberi jogok helyzetétvel foglalkozon Iránban, és ez zavarta az irániakat, hogy csak Iránra koncentrál. A harmadik lehetőség pedig az volt, hogy az EU-s külön meg, emberi jogi külön megbizotja vehetne részt a párbeszédben. Vesz, beszéltem Lambrinidis kollégával erről, tárgyalásaink után tájékoztattam. Irán tehát nyitva áll azelőtt, hogy az EU-val megkezdje az emberi jogokról szóló párbeszédet. És biztos vagyok benne, hogy a DROA szakbizottság tagjait is szeretettel várják. Az emberi jogi tanácssal mélyreható eszmecserét folytattunk a halálbüntetés kérdéséről is. Két dolgot kell itt kiemelni. Egyrészt a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, a kivégzések 80%-a kábítószerrel függ össze. Larigiani tárgyalásaink során azt mondta, hogy hajlandóak ezen büntetés típus, ezen cselekmény típusokra megvizsgálni a halálbüntetés tényét, hiszen lehet, hogy nem is hatékony a halálbüntetés. Magyarán mondva a kivégzések 80%-áról hajlandók esetleg tárgyalást nyitni. Hogy ez mennyire gyökerezett meg ez a felismerés az iráni társadalomban, nem tudom, de minthogy hajlandónak mutatkozott, hogy a kérdésről eszmét cseréljünk, ezért arra következtetek, hogy valószínűleg az iráni társadalom maga is elkötelezett a halálbüntetés csökkentése vagy megszüntetése mellett, ezt nem tudom. Látni kell azt is, hogy az EU a kábítószer elleni küzdelemben együttműködik, és együttműködött Iránnal. A dánok egy olyan projektet támogattak, amely a kábítószerek elleni harcot támogatta, de visszavonulót fújtak, épp úgy, mint az EU is, a halálbüntetés miatt. Tehát talán Irán a kábítószer bűnözőkre um, kiszabott halálbüntetésektől hajlandó elállni, és ez egy újabb, szélesebb körű együttműködést tesz lehetővé az EU és az iráni kábítószer üldöző szervek között, hiszen az Európai Unióba érkező kábítószer nem kis része Irán érintésével kerül be hozzánk. Aztán Muszavi és Kerubim két zöld a zöld mozgalom két vezetőjének kérdését felvetettük, 2009-ben bebörtönözték őket, illetve házi őrizetbe tették őket, még nem emeltek vádat ellenük hazaárulás vagy államellenes bűncselekmények miért. Amikor felvetettük ezt a kérdést, tárgyaló partnerünk Larigiani azt mondta, hogy hamarosan megkezdődik a tárgyalások, és megszületik majd az ítélet, szabadság vagy szabadságvesztés. Ugyanakkor, ami, miután ott jártunk, ez egy új hír volt, Kerubit kiengedték a belügyminisztérium házából, ahol házi őrizetben tartottak, és a saját házában töltheti a házi őrizetet. Tehát, hogy ez is valamilyen módon azért egy változást jelent. Nos, Panahai úrral és Sutudek asszonyjal is találkoztunk, ahogy Barbara említette. Nagyon érdekes volt találkozhatnunk velük, a görög követsége nyitotta meg a, a biztosított helyiséget, másfél óráig találkoztunk velük, és az iráni hatóságok kvázi szemet hunytak a találkozó felett. Ugyanakkor a kemény vonalasak nagyon gyorsan felvetették ezt a kérdést, a miniszterhez kérdést intéztek a parlamentben, hogy ki felelt ezért a találkozóért. mi több a görög kül, ö, nagykövetet pedig meg beidézték a külügyminisztériumba. De nekem igazából úgy tűnik, hogy ez inkább egy olyan ö, figyelem elkerülő, figyelem elterelő művelet volt a külügyminisztérium részéről. Azt kérdeztük Sutöde asszonytól, hogy mit, milyen kérdéseket tegyük föl. Nos, azt mondta, hogy kérdezzétek meg a döven a politikusoktól, a tárgyaló partnereitektől, hogy az emberi jogi aktivistákat miért nem polgári bíróság, és miért a forradalmi bíróság ítéli el. Hogyha a polgári bíróság ítélni el, elfogadnánk az ítéletet, de így nem tudjuk elfogadni. Ez súgta nekünk. Az emberi jogi tanácsban persze feltettük ezt a kérdést. A válasz egyértelmű volt, nincsenek politikai bűnözők, politikai elítéltek, vannak bűncselekmények, és lehet, hogy bűncselekmények elkövetését politikai meggyőződés motiválja. Tehát a büntető tényállást veszik figyelembe, és ez alapján döntik el, hogy egy egyszerű büntetőbíróság, vagy pedig a forradalmi bíróság dönt ezekről a kérdésekről, a forradalmi bíróság pedig a terrorista cselekmények, illetve a kábítószerek cselekmények tekintetében rendelkezik hatáskörrel. Igazából tehát fel sem sejlett annak az esélye, hogy ezen változtatnának, ezen ügy hozzárendelésem. A bahajokra is rákérdeztünk, de azonnal azt mondták, hogy a bahajok ról szerzett információink nem helyesek, és nem tekintik őket egyháznak, a bahájukat. Aztán két észrevételem van még, ami nem annyira mm, emberi jogokra, hanem a helyzetre vonatkozik jelesül. Egy csomó civil szervezettel találkoztunk. AIDS, kábítószer áldozatokat gondozó civil szervezetekkel, környezetvédelmi, nőjogi szervezetekkel, és az volt a benyomásunk, hogy a civil szervezetek nagyobb szabadságban dolgozhatnak most is valóban e, megváltozott a helyzet, egyre több helyi civil szervezet jött létre. Tehát az új elnök e, munkába állta óta úgy tűnik, hogy az civil szervezetek helyzete megváltozott. Aztán a szankciók hatásáról is eszmét cseréltünk, és a szankciókat az irániak emberi jogi sérelemnek élik meg. Hiányzanak a gyógyszerek, az UNICEF képviselője azt mondta, hogy vakcina nem szerezhető be, oltóanyag nem szerezhető be, iráni pénzzel vásárolták meg a vakcinát, az oltóanyagot, de a múlt hónapban a saját pénzükből kellett megvenni a oltóanyagot is, ráadásul Tadzsakisztánon keresztül kellett behozni Iránba az oltóanyagot, mondta az UNICEF képviselője. Nagyon nehéz a helyzet, mondta, mert azt mondta, hogy ha kitör, ha felüti a fejét a pólió, akkor nagyon nehéz lesz ezzel ellen hatékonyan fellépni, és ugyanez igaz Szíriára is. Aztán beszéltünk az afgán menekültek helyzetéről, és valóban úgy van, hogy a szankciók a társadalom leggyengébbjeit érintik. Beszéltünk az utcán, tehát fedél nélkül élő gyermekekről és nőkről. Ez egy óriási szégyen az iráni társadalomban, de hát a probléma akkor is fennáll. Na, ennyit akartam mondani. Köszönöm. Good report. What did you answer when the... Ön mit válaszolt, amikor az iráni elnök reagált. Igen, az Európai Parlament iráni delegációja is hardlinernek tekinthető. Számos kérdést vetnék fel. Azt gondolom, nagyon érdekes dolgokat hallottunk Planahi úrral való találkozóról, Létezik a Szaharov díjnak egy weboldala, illetve a jelöltek weboldala, és lehet, hogy őt is jelölni lehetne, illetve megnézni azt, hogy a jelöltek, illetve a díjazottak miben tüntették ki magukat. Genben lesz a következő emberjogi tanács, és az iráni emberjogi helyzet az EU számára egy prioritás lesz, az ülés előkészítén dolgozunk jelenleg és legutóbbi alkalommal Ramlézi úrról azt hallottam, hogy Navi Pilájt meghívták erre az ülésre, tehát reméljük, hogy ez konkretizálódik, és valóban így lesz. Hogyha a speciális jelentéstevőt nem hívják meg Iránnal kapcsolatban, akkor ezzel iránt e, pécsézik ki, és ez teljes mértékben ellentmondana a speciális jelentéstevő feladatainak, hiszen neki pont ez a feladata, hogy Iránról számoljon be. Meglátjuk majd, hogy mit hallunk majd Genfből, hogyha Pilály urat oda valóban meghívják és el tud menni. Ami az Európai Külügyi Szolgálatot illeti, az EU-s fél mennyire hajlandó megnyitni az EU-s párbeszédet, emberi párbeszédet Iránnal. Tudom, hogy voltak munkálatok, de nem tudom, hogy hol tart ez a dolog. Természetesen az emberi jogi párbeszéd az emberi jogokról szól, és nem filozófiai elgondolásokról, az univerzalitásról. Tehát feltétlenül beszélni kellene az országnak a, a jogairól, illetve az ott élő emberek jogairól. Hogyha az EU ezt komolyabban veszi, akkor érdekes volna megtudni azt, hogy az önvéleménye szerint mely témákat volna fontos felvetni, illetve milyen célokat volna fontos elérni. Javítson ki nyugodtan, de ha jól tudom, akkor az EU-s szankciókat még nem bontották fel az emberi jogi sértések miatt, hiszen vannak olyan személyek, akik nagyon komoly emberjogi sértésekbe kapcsolódtak be, az ő utazásuk nem lehetséges, illetve vagyonok, vagyonaikat befogyasztották Londonban, más szankciók is léteznek, a nukleáris anyaghoz kapcsolódóan is vannak ilyen szankciók. Az lks meg szeretném kérdezni arról, hogy az emberi jogi védségek miatti EU szankciókat valamikor fel akarják-e bontani. Roberto Olmi az EKS képviseletében desk officer irányban dolgozik, illetve Léne Onsze, ő nincs itt, akkor Olmi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az EKS nyitott az emberjogi párbeszéd modalitásainak kidolgozásában Iránnal, ami a párbeszédet, illetve az emberjogi párbeszédet az első lépés az lesz, hogy Eston főképviselő asszony ellátogat majd Teheránba. Kijelentette, elmondta, hogy ő oda ellátogat, még nincsen ennek meg a pontos időpontja, de az is elképzelhető, hogy a látogatásra igen hamar sor kerül, és feltett szendéka, hogy Zarif külügyminiszter úr javaslatáról is beszélni szeretne, az emberjogi párbeszéd megkezdéséről az EU-val, illetve megpróbáljuk megérteni azt, hogy az irániaknak mi a célja a párbeszéddel kapcsolatban, és az LKS elkezd majd gondolkodni arról is, hogy ezt hogyan kezelje. Elkezdett az, hogy Lambrinidis urat, vagy egy másik ENSZ követett felderítő jellegű beszélgetésekre küldik oda. Az emberi jogi párbeszéd keretében viszont látnunk kell azt, hogy egyelőre átmeneti szakaszban járunk, és emlékeztetnék arra, Léteznek EU-s iránymutatások az emberi jogi párbeszédre vonatkozóan, ezeket pedig nyomon kell követnünk, illetve ezeket követnünk kell. Ezek az iránymutatások pedig rögzítik azt, hogy mik a feltételei az emberi jogi párbeszédnek, a másik fél szándékának, illetve meg kell vizsgálni azt, hogy a másik fél hajlandó -e erre a párbeszédre. Egyenlőre erről tudok beszámolni. Ezekről majd részletesebben eh, hallunk Eston asszony látogatása után. Ami a szankciókat illeti, ezek nem kapcsolódnak az emberi jogi szankciók az atomenergia miatt, a erőművek miatti szankciókról. Nem tervezzük ezeknek a felfüggesztését, mert az ellenkezője igaz, a tanácson a munkacsoport jelenleg áttekinti a szankciók listáját, az egyes személyekkel, vagy különböző egységekkel kapcsolatban. Ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Feltételezem, hogy ön készíti elő Estorasszony látogatását, és reméljük, hogy többet tudnak majd mondani az iránymutatások megvalósításáról. Természetesen önök meghallgatják arról, hogy az iráni fél mit szeretne de fontos, hogy az iráni fél is lássa azt, hogy az EU-s félnek is vannak minimális elvárásai a téma kapcsán. Tarja, kérlek, reagálj röviden. Csak néhány szót szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy szükség van a pragmatikus megközelítésre, és remélem, hogy az iránymutatások is figyelembe veszik azt, hogy egy nagyon érzékeny helyzetről van szó, amikor nagyon erős hatalmi játszmáról is szó van, tehát fontos, hogy ezt a lehetőséget megragadjuk az iráni féllel kapcsolatban, és hosszú távon próbáljuk meg változtatni. Csak néhány megjegyzésem van a szankciókkal kapcsolatban. Az emberi jogi szankciókat nem tervezzük felfüggeszteni. Jelenleg kevés szankció került felfüggesztésre az átmeneti megállapodás kapcsán, a vegyipari területen például. minimális szankciókat függesztettünk fel, de ez visszafordítható, tehát bármely pillanatban újból kiróhatók ezek a szankciók, ami panahi helyzetet illeti. Aggódtunk amiatt, hogy negatív felépések lesznek ellenük szemben a sajtó figyelme után. Történtek negatív dolgok, A 25 ezer szaharom díjjal tüntettük ki ezt az iráni személyt. Beszéltem az újságírókkal, és ők azt mondták, hogy Sutude megjelent tévéinterjúkban Iránban, és teljesen nyitott módon beszélt, tehát nem börtönben van, nincs börtönben, tehát megengedték neki, hogy a televízióban szerepeljen. Köszönöm, Tárja! Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy megosztottad a látogatásod eredményeit. Feltételezem, hogy ősszel lesz több alkalmunk még arra, hogy visszatérjünk erre a témára. Általában véve pozitívnak mondható az, hogy sikerült pozitív úton elindulni. A legutóbbi látogatás eredménye mindig ugyanazok maradtak. Köszönöm szépen. Kicsit késésben vagyunk, de remélem, hogy szakértőink még nem hagytak el bennünket New Yorkban, és velünk vannak. Úgyhogy áttérünk az eszmecsere pontra az agresszió büntettével kapcsolatosan a római statútumhoz benyújtott kampala módosításokról. Tehát 75 év telt el a második világháború óta. Tehát ez egy nagyon jó időpontja a vitának, és fontos, hogy beszéljünk a Nemzetközi Büntetőtörvényszék eh, mandátumáról, amely a kampánymódosítások része volt, tehát fontos az agresszió bűncselekményével is foglalkozni. A Nürnbergi per ítéletével kezdeném, ahol elhangzott azt, hogy az agressziós háború nem csak nemzetközi bűncselekmény, hanem legfőbb nemzetközi bűncselekmény. Más háborús bűncselekményektől csak annyiban különbözik, hogy önmagában tartalmazza a teljes gonoszságot. Kampalában 2010-ben egy konferencia fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek segítségével az Európai Büntető eh, Törvényszék foglalkozhat illetve a Nemzetközi Büntető Törvényszék foglalkozhat az agresszió büntettével. Tehát nagyon fontos, hogy mi hamarabb megkezdődjön ez a folyamat. Ez pedig egy történelmi mérföldkő mind a nemzetközi jogban, mind pedig a globális eh, békés biztonság kapcsán. Először fordult elő az a történelme, hogy egy állandó, független bíróság rendelkezik azzal a kompetenciával, hogy nemzeti vezetőket vonjon felelősségre, más államokkal szemben alkalmazott agresszió büntette miatt. 30 ratifikációra van szükség ahhoz, hogy um, foglalkozhasson a Nemzetközi Büntető Törvényszék az agresszió büntettével. A Nürnbergi um, tárgyalások alkalmazták ezt az elvet eh, legelőször. A kampalai, kom, a kampalai mindenkinek eh, ratifikálnia kell, és az Európai Parlament erőteljesen támogatta a ratifikációs folyamaton, illetve a kampalai módosítások hatályba lépését 2011. novemberében. Állásfogás indítványt fogadtunk el, és üdvözöltük a kampalai módosítások elfogadását, beleértve az agresszió büntetét. Utána 2012. áprilisában született egy elsoglás, amely elfogadja az ICC kompetenciáját eh, a négy legfőbb bűncselekménnyel kapcsolatban. Akik nem ismerik ezt az anyagot, az állásfoglalási indítvány szerepel az anyagaik között. Természetesen lassan elkezdett a parlament mandátuma végéhez, zöld képviselőként más képviselőket is megkerestem, és remélem, hogy leszünk még többen is, még a mandátum előtt. És lehet, hogy még ebben az évben sikerül a 75. évforduló alkalmából elfogadnunk egy elsfoglalási indítványt, annak érdekében, hogy hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy még többen ratifikálják a kampalái módosításokat, beleértve a tagországi ratifikációt, de meglátjuk majd, hogy ez eh, hogyan működik. Most pedig eh, a vitára két eh, előadót hívtunk meg, Gerard Diff, a belga igazságügyminisztériumban érkezett hozzánk, üdvözőköt, illetve Déve úr, aki Nemzetközi Igazságszolgáltatási Együttműködési Tanács tagja, illetve a tanács munkacsoportjának és tagja, amely az agresszió büntettével foglalkozik. Belgium nemrégiben ratifikálta a kampalai módosításokat. Hét EU-s tagországban Luxemburg, Észtország, Németország, Ciprus, Szlovénia, és Horvátország, akik ezt ratifikálták, és öntől hallani fogjuk majd a belga pozíciót. És parlamentben jól ismerjük dr. Donát Katint, aki a, a globális fellépéshez csatlakozott képviselők képviselője. Üdvözöljük Önt New Yorkban! Ön jól látjuk és jól is halljuk. Köszönjük az ottani EU delegáció munkáját, segítségét, és örülünk annak, hogy erre a videós találkozóra szól kerülhet. A parlamenti képviselők a globális fellépésért szervezetnek itt is vannak tagjai a mi parlamentünkből. Ez egy globális szervezet, ezer jogalkotója van, és 130 parlamentet képvisel a világon, a demokrácia, a béke, a jogállamiság, az emberi jogok, a esélyegyenlőség és a lakossággal kapcsolatos kérdések érdekében dolgoznak, és fontosnak tartjuk, hogy ezt a parlamenti képviselők lássák és érzékeljék ezeket a célokat. David Kérjük számoljon be nekünk arról, hogy hol is tartunk a kampalai módosításokkal kapcsolatban, az agresszió büntetével kapcsolatosan, illetve azt is kíváncsian várjuk, hogy mi mit tehetnénk annak érdekében, hogy a ratifikációs folyamat megerősödjön. Köszönöm, parancsoljon öné a szó. Um, thank you very much, uh, uh, Madame Lockbiller. Um... Köszönöm szépen, Lockbiller asszony. Ezek a módosítók, amelyeket Kampalában fogadtak el. Ezeket a módosítókat már széles körben kommentálták, és több, több dolog is történt velük. 13, 13-an ratifikálták, és 30 országban indult el a folyamat. Ugyanakkor csak 2017 után lehet ezt aktívan megjeleníteni a joggyakorlatban, amikor is az aláíró államok kétharmada pozitív szavazatot adott a joggyakorlat bevezetésével. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Egy a 30. ratifikáció után egy évvel fog, fog ez elkezdődni, 2017. január 1-től, amikor kezdve lehet állami aláíró felek konferenciát konferenciát szervezni, tehát el fog kezdődni a folyamat, a joggyakorlati folyamat. Kétféleképpen lehet ezt megtenni, egyrészt állami hozzájárulással, másrészt pedig az ENSZ kartájának hetedik fejezete értelmében a biztonsági tanácson keresztül. A második dolog nem problematikus, mert a múltból ismerjük azt, hogy a Líbiával és Darfurral kapcsolat példáján is láttuk, hogy a nemzetközi büntettek bármilyen típusára vonatkoztatható ez. Hogyha az államok, tehát a tagállamok kezdeményezik az eljárást, ahhoz ugye az kell, hogy meglegyen a 30 ratifikáció. A kérdés elkerül a bírósághoz. A bíróság eldönti, hogy történt-e népírtás, megtámadás, és ezzel foglalkozik-e a bíróság. Most a ratifikációról szeretnék beszélni. A ratifikáció lehetővé teszi azt, hogy mindegyik tagállam védelmet élvezzen, mind a 122 tagállam. Már a Nürnbergi ítélet esetében, itt már a Nürnbergi ítélet idejében is ismert volt ez a fajta büntet, és a második világháború után eh, a szövetségesek az agresszív háborúzás büntetét is elismerték, tehát hogy létezik ilyen büntet. A nemzetközi, a modern nemzetközi jog alapja Nürnbergi per, és ugyanakkor volt egyfajta volt egyfajta üres időszak, a hidegháború időszaka, amikor nem lehetett igazán ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az lenne tehát a cél, hogy az lenne a cél tehát, hogy el, elfogjuk, verbe fogjuk az elkövetőket, és szerintem ez igaz 45-re, és nem, értem, hogy, nem is értem, hogy miért nem lehetne ezt most megtenni. 2011-ben az EU felülvizsgálta a 2003-as közös álláspontot, ami a bíróságról szól, Nemzetközi Büntetőbíróságról, a római statútumról is szólt ez, és ezáltal az Európai Unió a Nemzetközi Büntetőbíróság legfőbb külföldi, illetve világméretben is a legnagyobb promótálója. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy az EU nem mindenhol volt sikeres. Úgy döntött az EU, hogy a kampalai módosítások ratifikációja nem kerül bele a felülvizsgált állásfoglalásba. Azért történt ez, mert nem volt egyértelmű a helyzet, még mindig vita folyik arról, hogy hogyan lehet bizonyos definíciókat alkalmazni, értelmezni a kampalai módosítókban, és ez természetesen hatással van a bíróság joggyakorlatára is. Egyébként mindezt leírtam egy anyagban, és ezt elküldtem az önök szakbizottságának, remélem egyértelmű. De ne felejtjük, hogy 2002-ben az EU-nak két tárgyalási folyamata volt. Egyrészt ott voltak a biztonsági állandó tagjai, akik azt kérték, hogy kizárólagos előjoguk legyen arra, hogy a, az ENSZ kartájának 39-es cikke ö, fényében kell megítélni a dolgokat. Ennek a fejezetnek azért, vagy cikknek az értelmében az ENSZ eldöntheti saját jogán, hogy történt-e megtámadás, történt-e agresszió, történt-e békelleni fellépés, és ez alapján a, biztonság, a biztonsági tanács lépéseket tehet, hogy a nemzetközi biztonságot helyrehozhassa, visszaállíthassa. Tehát nem lehet megkérdőjelezni a biztonsági tanács döntését. A biztonsági tanácsnak tehát van ez a nagyon fontos előjoga, de az, hogy történt-e megtámadás, tehát ki volt, a, ki volt személyesen az elkövető, ennek a döntési joga nem a biztonsági tanácsra tartozik. A biztonsági tanácsnak tehát nem volt olyan szerepe, hogy ő vigye az ügyet a bíróság előtt, hogy ne legyen átpolitizálva az ügy, ez volt az elképzelés. Amikor, hogyha a büntető, Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze úgy véli, hogy megtámadás történt, akkor a tanács elnöksége vizsgálódhat, de hogyha fél év elteltével nem történt semmi, akkor az ügyész kérhet arra engedélyt, hogy egy öt tagból álló vizsgáló bíróság döntsön az ügyben. Ha ez megtörténik, akkor nyomozást kezdhet az ügyész megtámadás bűnével a kampalai módosítóknak megfelelően, hogyha van erről joggyakorlat az aláíró államokban. Vagyis tehát arról kell megbizonyosodni, hogy a megtámadást olyan állam követte el, amely aláírta a kampalai módosítást, tehát ratifikálta el azt, avagy aláírója, vagy, vagy ez az ország aláírta-e aláírta a római statútumot, viszont nem ratifikálta a kampalai módosítókat. Hát elég bonyolult az eljárás, de úgy tűnik nekem, és majd meglátjuk, hogy így van-e az évek során. Tehát számomra úgy tűnik, hogy azok a tagállamok, akik szeretnék, hogy ne vonatkozzon rájuk a módosító, még, még, még mindig tudnak egy levelet küldeni a bíróságnak, amelyben kifejthetik, hogy miért nem szeretnék, hogy ez rájuk vonatkozzon, és ez, ezt figyelembe veszi a bíróság. A kérdéssel tehát foglalkoznak, és a lichtensteini kormány, a tárgyalások vezetője is lehetőségként vázolta ezt fel. Ezt a problémát a kampallai módosítókkal kapcsolatban tehát még meg kell oldani, mert vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnék, hogy ez ne vonatkozzon rájuk. A módosító mindenki számára kötelező érvényű, hogyha a biztonsági tanács erről hogyha a biztonsági tanács fölkéri a bizonyosság véleményét, de természetesen csak akkor igaz ez, hogyha ratifikálták a szobaforgó tagállamok a módosítókat. Említettem, hogy létezik egy hat hónapos vizsgálódási időszak, illetve a, a per előtti engedélyt is meg kell kapni. Tehát láthatják, hogy megpróbáljuk kiegyensúlyozni a különböző hatalmi ágakat demokratikusan próbálunk el, eljárni. Ez azt jelenti, hogy egyre fontosabb a ratifikáció. Olyan joggyakorlat ez, amely hozzájárulásra son alapul. A nemzetközi jog legsúlyosabb sárba tiplá, tiprása mindenképpen nemzetközi büntény, büntet. És erről szólnak, erről szól a kampalai módosító is, szerintem elég egyértelmű a definíció, nincsenek szürke foltok, például humanitárius okoknál fogva több oldalú működés stb. stb. Máliban vagy Közép-Afrikában történt ilyen. A biztonsági tanács ezeket mind engedélyezte a hetes cikk nevében. Nyilván a jogos fellépéseket kivonjuk a hatály alól. Az erőszak vegyes bevetése is ki van vonva hatály alól, mert itt is egyértelmű a definíció. olyan elkövetőkről van szó, akik ellenőrzéssel és parancsi, parancs adási joggal bírnak egy adott állam fegyveres erői felett, és olyan háború, olyan háborús eseményekre vonatkozik ez, amelyek súlyuknál fogva egyértelműen megsértik a nemzetközi jogot. Tehát nincsenek szürke területek, elég egyértelmű a definíció. A második világháborúban a tragi- egy csomó tragikus eseménynek, eseménynek nem tudtunk így utána járni. Sok esetben mind, bármiféle jogi háttér nélkül bombáztak le, bombázták le államok egymást, akkor a szürke ség miatt, a szürke területek miatt nem lehetett erre vonatkoztatni ezt a határozatot. Most nekem az lenne a meglátásom, hogy az ENSZ-nek kéne valamiféle vezető szerepet vállalni, nem pedig a tagállamoknak. Szívesen válaszolok a kérdéseikre, és elnök asszony említett hogy elesfoglalást, várom, hogy ez megszülessen. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament létezésének 30 évében ez a ö, parlamenti ciklus volt a legszorgalmasabb, ez alatt a ciklus alatt történt a legtöbb minden emberi jogi kérdésben. Nagyon sok mindenre odafigyelnek. Örülök annak, hogy a megtámadás büntetét, az, agresszió büntetét is fenntartották a listán, hiszen ez is hihetetlen szenvedést okoz. Örülök annak, és hálásak vagyunk azért, hogy a prioritási listájukon magasan szerepel ez a kérdés. Köszönöm szépen! meghallgatjuk a második szakértőt, aztán a külügyi szolgált szakértőjét, és végül megadom még Donaldnak a szót. Thank you, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Mindig nagy megtiszteltetés Belgium képviselőinek, hogy a római statútum módosítóiról beszélhet, beszélhetnek. A megtámadás büntetéről szól ez. Van egy úgynevezett belga módosító is, amely így maradt meg a joggyakorlatban. A biológiai és vegyi fegyverek használatának megítéléséről van szó, ez nemzetközi konfliktusok során ítéljük meg. Belgiumban elindult a megtámadás vágyáról, a megtámadás büntetéről szóló módosító ratifikációja. Szeretnék a folyamat nehézségeiről beszélni, illetve hogy az EU-n belül milyen különböző iskolák vannak ezzel kapcsolatban. És beszélnék a módosított tartalmáról is, így talán jobban megértjük a, ne, az eltéréseket. Tehát először beszélek a tartalomról, először beszélek a módosítóról, aztán a tartalmáról, a harmadik dolog pedig az lesz, hogy a ratifikálásnak milyen hatása van a nemzeti jogszabályokra. Nézzük a belga helyzetet. Talán az lett volna kívánatosabb, hogyha hamarabb ratifikáljuk, de az elmúlt években volt egy kis gondunk az előző kormányjal, ezért a ratifikációs törvényt nem tud elfogadni a parlament, ezt el kellett halasztani. Tavaly szeptemberben terjesztettük be a ratifikáló szóló törvénytervezetet, és a résztvevő, az aláíró tagállamok konferenciáján be tudtuk jelenteni, hogy a király is jóváhagyta ezt, tehát a háborús bűnökről és a megtámadás bűnjében is ratifikálni tudtuk, tudjuk ezt. Az Európai Parlament egyébként egy állásfoglást fogadott el, amiben ezt kéri tőlünk, hát ezt teljesítettük. Mit is ratifikáltunk? Miről szól a megtámadás vágyával foglalkozó módosító? Három cikkből áll ez, amely a római statutumban olvasható. Az A 8 a cikk a tények definícióról szól, A különböző politikai szervek szerepéről szól ez. Az volt ugye a célunk, hogy egyértelmű legyen a definíció. Véleményünk szerint nincs helye a definícióban a biztonsági tanácsnak. Tehát nem a biztonsági tanács dönti el, hogy ki az elkövető. És azt hiszem, pontosan ez a kérdés áll annak a problémának a hátterében, amit Donald is említett. egy elkövető elköveti a büntettet, ezt előre megtervezték, ezt a büntetet aztán végrehajtják, ennek több fázisa van, tehát megtámadással, egy állam megtámadós, megtámadása jön így létre, ennek a hatája és súlyossága ennek a súlyosságában áll az ENSZ kortájának nem tiszteletben tartása. Van egy úgynevezett, vagy van egy olyan záradék, ami az úgynevezett vezetői záradék, tehát olyan személyekre vonatkozik ez, akik irányítanak egy államot, vagy a fegyveres erőket, stb. stb. A megtámadás aktusát kell elkövetni, tehát az állam elköveti a megtámadást. A megtámadási aktus definíciója egy olyan határozaton alapul, amelyet az ENSZ fogadott el, mégpedig egyhangulag. ben ez a 31 04-es határozat, azt hiszem, a szakértők ismerik. Ez egy tényeken alapuló meghatározás. Egy szuverén állam megtámadás, meg, megtámadása, vagy kikötők blokkolása, bombázása, stb. Ugyanakkor a definíció ténye, része a biztonsági tanács meghatározása nyúlszik. Erről beszél David. Tehát a Karta 39-es cikkelje azt mondja, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa az, amely meghatározza, hogy megtörtént-e az agresszív aktus, annak érdekében, hogy, heted, hogy a karta hetedik fejezete megnyitható legyen, életbe lépjen. Mi Belgiumban úgy gondoljuk, hogy a biztonsági tanács jogköre kizárólag csak a hetedik fejezet alapján való ö, fellépésre korlátozódik. Az EP5-nak nevezem ezt, ugye? Azaz tehát úgy gondoljuk mi Belgiumban, hogy amennyiben létezik a megtámadás aktusa, akkor ez előfeltetszi azt, hogy a biztonsági tanács ezt annak minősíthesse, már pedig, hogyha a biztonsági tanács ezt nem minősíti annak, akkor jogilag nem működik a megtámadás tény, és ilyen módon nem lehet a megtámadás ténye bűncselekményt elkövetni. Voltak éppen ez a megfontolás vezette a belga jogalkotót. Azaz tehát, hogyha ezt a specifikus szerepet biztosítjuk az ENSZ biztonsági tanácsának, akkor megkötjük a saját kezünket, a biztonsági tanács határozatától tesszük függővé a fellépést a megtámadás tényellem. De nálunk, még egyszer mondom, hogy a tényállás körbeírása nem tartalmazza ezt a, az ENSZ biztonsági tanácsi határozatot, de Kampalában ezzel nem voltak elégedettek, és az erre vonatkozó módosítót nem akarják ratifikálni, elfogadni. A 15A és a 15B cikkek, ez az a két cikk, amelyet a módosítók jelenítenek meg az új szövegben. Itt a joghatóságról van szó, illetve, és Davide beszélt erről, hogy hogyan, a bíróság hogyan alkalmazhatja, juttathatja érvényre a joghatóságot, hiszen a bíróság két feltétel teljesülésével élhet a joghatósággal. Egyrészt eh, a államoknak ratifikálniuk kell ezt a megállapodást, másrészt pedig 2017. január 1 -e elsőjéig a római és statumokat eh, az államok kétharmada kell, hogy ratifikálja. Azaz tehát, hogyha lehetővé szeretnék tenni a bíróság számára, hogy 2017. január 1-től fellépjen, akkor arra van szükség, hogy 30 állam lezárja a ratifikációs folyamatot 2016. január 1-ig. hiszen 30 ratifikációnak kellett megtörténnie egy évvel a triggering mechanizm, a kiváltó mechanizmus életbedépés előtt. Ennyit tehát a módosítókról, illetve a vitáról. És arról, hogy mi az új tanácson belüli közös álláspont. Nos, milyen kihatással van ez? A fő kihatás, amelyről megítélésem szerint a tagállamok nem eléggé, illetve az államok nem eléggé cserélnek eszmét, a következő. Hogyha valaki a római statutumok állami aláíró felem, akár ratifikálja, akár nem ratifikálja a módosítókat, kötelező rá nézve, hogy együttműködjön a bírósággal abban az esetben, amikor a bíróság rendelkezik a megfelelő joghatósággal. Azaz tehát mind a 122 aláíró államnak kötelezettsége, hogy módosítsa, ha szükség van rá, az bírósággal való együttműködés kötelezettségétről szóló dokumentumot, illetve jogszabályt, annak érdekében, hogy a megtámadás ténye fennállása esetén együttműködhessen a bírósággal, és nem tudom, hogy minden állam megértette ezt. Hát Belgiumban ez nem jelent problémát, hiszen együttműködési jogszabályunk előírja, hogy együtt kell működnünk a bírósággal minden bűncselekmény típus esetén, amelyek a bíróság hatáskörébe tartoznak. Nem volt szükség taxatív listára. Másodszorban a megtámadás vagy az agresszió tényét a büntető törvénykönyvbe is meg kell jeleníteni. A római statutumok módosításom ebben az értelemben kell, hogy megtörténjem. Ugyanakkor van egy félreértelmezés, mi szerint a megtámadás bűncselekményének eh, büntető jogba való beültetését nem eh, akadályozhatja meg a, a határozat. Tehát a meglévő nemzetközi joga keretén belül lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy a megtámadás büntető tényállását körülírják a tagállami, az állami büntető törvénykönyvekben. Hogyha megvizsgálják a nemzetközi büntetőjog főbb előírásait, akkor láthatják, hogy ezek meg, ez meghatározza először a megtámadás bűn tényállását, Másodszorban pedig azt a lehetőséget, hogy a bíróság joghatóságát és illetékességét a teritoriális és extrateritoriális módon ki lehet terjeszteni, illetve érvényre lehet juttatni. Tehát nem tudom elnök mondja, hogy most akkor folytassam, hiszen már lejárt az időm. Folytassam? Jó. Tehát teljesen világos, hogy a Nemzetközi Általános Igazságügyi Bíróság úgynevezett Lótusz ügyben 1927-ben hozott ítélete alapján a joggyakorlat azt mondja, hogy minden tagállam kiterjesztheti a joghatóságát a saját területén túlra, akkor, amikor a nemzetközi jogot, jogban nincsen egy ezt tiltó szabály. Tehát lássuk, hogy mit tehetünk a nemzetközi jog területén belül. Létezik egy kulcs dokumentum a nemzetközi jogban, amely a nemzeti szinten való megtámadás büntetelleni eh, büntetőeljárásról szól. Ez az emberiség békéjét és biztonságát veszélyeztető cselekmények elleni eh, jogszabálytervezet, melyet az ENSZ um, kodifikációs bizottsága készített elő. Nos, a bizottság egyértelművé tette tehát, hogy a Nemzeti uh, Bíróság egyrészt eljárhat minden olyan állampolgárai ellen, aki ezt a cselekményt elkövettem. Tehát um, abban az esetben, hogyha a nemzet állampolgára a saját állama nevében, vagy a saját állama ellenében követte el a megtámadás tényét. De hát ez egy nagyon korlátozott joghatóság, de ugyanakkor azt az idegent is el lehet ítélni az orsa, országon belüli um, igazságügyi rendszer keretén belül, ez a teritorialitás elve, aki az ország ellenében követte el az agressziót, illetve a megtámadást. Nos, erről azonban Belgium még nem hozott végleges döntést. Minden esetre a kulcs probléma abban rejlik, hogyha egy külföldi állampolgárt a idegen állam által elkövetett agresszió, illetve megtámadás ténye miatt fogunk perbe, akkor ezzel Ezzel fennáll annak a veszélye, hogy egy idegen állam által elkövetett cselekmény bűnös voltáról, bűnös voltáról döntene a másik állam, már pedig ez a nemzetközi jogban nem működik, tehát ez a korlátja az extra territorialitás a területen kívüliség elvének. Összefoglalva tehát, büszkék vagyunk, hogy azon 30 állam közé tartozunk, akik először fogják ratifikálni a római statútumokat, és hamarosan lehetővé teszik tehát eh, a Nemzetközi Bíróság eh, joghatóságának alkalmazását. Mi természetesen beemeljük a megtámadás tényállását a büntetőjogunkba, ezt kodifikáljuk, és természetesen minden olyan belga állampolgár ellen büntető eljárást indítunk, aki elkövette a megtámadás vagy az ország elleni agresszió tényét. Nem csak elméleti kérdésről van szó, hiszen ismert eh, katonai szövetségek tagjai vagyunk, akik eh, katonai erőt alkalmaznak külföldön. Tehát az, hogy eh, a belga állam esetleg cinkosa volt egy a, az Ektobe Gresham a megtámadás büntető tényállás elkövetésének, gondolok mondjuk az iráni, az iraki hadviselésre, legalábbis nem csak elméleti kérdés. Ennyit tudtam elmondani, és természetesen nagyon örülnék annak, hogyha az Európai Parlament minden tagállamát, illetve esetleg hatását kihasználva a római statutumok módosításának tárgyaló államait arra ösztökélni, hogy ratifikálják ezeket a statutumokat. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt látni, hogy hogy áll a dolog. És érdekes volt, hogy az Egyesült Királyság is Franciaország nem ratifikált. Most pedig a külügyi szolgálat részéről az emberi jogi osztályról Bérman úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nagyra értékeljük a mai eszmecserét a kampalai módosító kérdéséről. Az ICC-t, a Nemzetközi Büntető Törvényszéket a büntetlenség elleni eh, harc fontos eszközének tartjuk. Biztosíthatom önöket, hogy a Nemzetközi Büntető eh, Törvényszék nagyon fontos szerepet játszik megítélésünk szerint a jövőben is, és a főképviselő személyesen is elkötelezett az ICC működésének biztosításáért. A kampalai áttekintő konferencia pedig mérföldkőt jelentett a Nemzetközi Büntető Bíróság felállításához vezető úton. Hiszen, ahogyan az előttem szordos volt, a konferencia sikeresen zárta le a so több módosítóról a tárgyalásokat, melyeknek célja az volt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokra is ki lehessen terjeszteni, és a crime of aggression, vagy a megtámadás büntető tényállására is. Az Európai Unió örömmel fogadta, hogy a konszenzus szelleme lengte be a kampvallai tárgyalásokat, és így egy végleges megállapodás rajzolódott ki. Azt mondhatjuk, hogy a Rómában megkezdett munka végre valahára gyümölcsöt, gyümölcsöző vált, eredményeket hozott. Hallottuk, hogy sok EU tagállam a kampajlai módosítók ratifikációjának folyamatában jelentős elérélépéseket tett, hat EU tagállam. Belgium, Horvátország, Észtország, Németország, Luxemburg és Szlovénia pedig már be is fejezték a ratifikáció folyamatát. Más EU tagállamok pedig még a ratifikáció folyamatában vannak, de van, aki már nagyon előre haladott. Az Európai Unió természetesen nem aláíró fél a római statútumokban megfigyelő státusa rendelkezik, de nem aláíró fél. Tehát az Európai Unió, mint jogi egység, entitás nem tudja ratifikálni a római statútumokat, illetve a kampalai módosítókat. Ugyanakkor a kampelei áttekintő konferencián résztvevői specifikus formális kérvényeket nyújthatnak be annak érdekében, hogy a büntetlenség elleni harc rendszerét megerősítsék, így biztosítva a komplementaritás elvének érvényesülését. Az Európai Unió például amellett érvelt, hogy a római statutumok integritását őrizzük meg bármilyen áttekintő folyamat során. Ezen felül pedig hangsúlyoztuk, hogy a leginkább aggasztó súlyos bűncselekmények elleni harc, illetve ezen, büntetlen, ezen cselekmények büntetlensége elleni harc az EU elkötelezettsége, és úgy gondoljuk, hogy, az Európai, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot helyzetbe kell hozni. Ezen felül pedig a civil társadalmok, társadalmi szervezeteket, illetve harmadik államokat is helyzetbe szeretnénk hozni, hogy aláíró felek kiválhassanak. Ezen felül pedig az EU az áttekintő konferencia után is kijelentette, hogy az e áttekintő konferencia után is elkötelezett az ICC működtetése mellett, illetve fent, működése mellett. 2011 márciusában a tanács egy eh, határozatot hozott erről a kérdésről, és ennek következtében mi pedig a tanácsi határozat végrehajtásáról szóló akciótervünket áttekintettük, és ezt 2011. júliusában el is fogadtuk. Az EU-s tagállamai az ICC támogatása során még továbbra is az akcióterv végrehajtására és a tanácsi végkövetkeztetések eh, alkalmazására koncentrál. Azt mondhatjuk tehát, hogy a kampalai konferencia végeredménye közvetve és közvetlenül is kihat az EU munkájára, melyel támogatjuk ezeket az erőfeszítéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Berman úr. Kérje más a szót. Nekem van egy kérdésem. Hallottunk több érvet, amely amellett szólt, ezek persze meglehetősen jogi természetű érvek voltak, hogy miért nehéz a tagállamoknak ratifikálni ezt. Kérdezem tehát Davidet New Yorkban, hogy a tagállamok és más államok miért késlekednek a ratifikációval, hiszen hogyha 2016 végére 30 ratifikációt kell elérni, akkor hosszú idő már nem áll rendelkezésünkre. És aztán van még egy apró kérdésem öntől, divúr. Önök a belga kormány részéről aktív módon segítenek a többi tagállamnak, hogy meghaladják azokat a jogi problémákat, amelyek a ratifikáció útjában állnak? David, tessék! Nos, a további ok azzal magyarázható, hogy általános problémákkal néz szembe a nemzetközi büntető törvényszék mondjuk az afrikai kontinens tekintetében. Meglévő, um, hivatalban lévő elnök ellen, ugye Basír eh, szudáni elnök ellen, eh, emberi elleni eh, bűncselekmény kapcsán emeltek vádat, illetve a kenyai választási kampányban elkövetett a kenyai demokratikus választásokon megváltozó, megvál, megválasztott elnök és alelnök a 2007-es cselekmények okán már a választási kampányban is vádlott volt. Tehát ez kaotikus helyzeteket ter- teremtett az afrikai kontinensen. Azt tehát még egyszer mondom, hogy hat, hivatalban lévő államelnököket vádolják meg. Ugyanakkor azon a napon, amikor Németország ratifikált, Botswana is ratifikált a kampalai megállapodást, egyelőre csak Botswana. És Latani Marika, ők is nagy akadályt gördítenek a ratifikáció útjában, útjában, és az ICC nem volt az ő politikai prioritásuk csúcsán, de azáltal, hogy Uruguay ratifikálta a kampalai módosítókat, egy lendületbe jött a ratifikáció folyamata Latin Amerikában. Úgy hiszem, hogy a 30 ratifikációt könnyen elérjük 2015 végére, de nagyon fontos az univerzalitás elve, hiszen ez nemzetközi büntetőbíróság joghatóságát a államok közötti konszenzusban határozzák meg. Tehát mind az agresszor állam, mind az áldozat állam konszenzusára van szükség, a tekintetben, hogy kimondják, hogy valóban erőszakot alkalmaztak. És itt ellentmondás van az ENSZ keretein belül, és illetve a biztonsági tanácson belül. Nem hiszem, hogy az Egyesült Királyság álláspontja volna egyedül az az álláspont, amelyet már évekkel korábban is a kampalai módosításokkal kapcsolatban a biztonsági tagállam, biztonsági tanács országai mondtak, hiszen az Európa Tanács keretén belül a jogi tanácsadók szolgálat bizottságában Oroszország is hangsúlyozta a kétségeit. De az Egyesült Királyság értelmezési kételyt jelentett be az optat nyilatkozat tekintetében, hiszen a v- Bécsi megállapodás, Bécsi egyezmény kapcsán ez egy igazi sui generis helyzet volna. Tehát a, ugyanakkor a római statutumok egyes cikke szól erről. Még egyszer mondom, ez egy értelmezői ellentmondás, amelyet szerintem könnyen meg lehet oldani, hiszen minden aláíró fél kinyilváníthatja, hogy a módosítókat nem tartja magára nézve kötelezőnek. A regiszterbe juttatott magyarázó levél kapcsán, tehát ez egy opt-out volna. Végezetül tehát ez az eljárás jogi mm, eszköz szerintem segít abban, hogy ezen értelmező helyzetet megoldjuk. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dávid. Következő jutott eszembe, amikor ön azt mondta, hogy egy szélesebb körű ratifikációt kell elérnünk a világ minden régiójában. Brüsszelben létezik az EU-Afrika csúcs találkozó április 2 és 4-e között, és van egy parlamenti előcsúcs találkozó április, március 31-e és április 2-a között. Ez nem a legfőbb témája a mi szakbizottságunknak, de mi is kértünk az előcsúcs találkozón egy időkeretet, és itt bizonyos számunkra fontos ügyekre szeretnénk összpontosítani, amelyek fontosak az összes ország számára a ratifikáció kapcsán. Köszönöm szépen, elnök asszony! Teljes mértékben egyetértek mindezzel, amit Dávid az imént mondott Ami az értelmezési kérdéseket illeti, igaz az, hogy úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság elmozdulóban van, de nem annyira, hogy közép vagy rövid távon mérlegelnék a ratifikálást. Igen, mondja Dávid, én nem mondtam azt, hogy ők ratifikálni fognak. Sajnos nem. Ami a stratégiát illeti, a belgia, belga stratégia mi egyenlőre ennek előkészítünk. Vannak más módosítások is, például a háborús bűnökre vonatkozó belga módosítás, ami pedig Liechtenstein-t illeti. Megpróbálunk különböző kísérő eseményeket szervezni, az első nap természetesen a megtámadás büntetével foglalkozunk, de ezeket mindig nagyon fontos összekapcsolni, hiszen hogyha csak a két módosító közül az egyiknek a ratifikálására buzdítjuk az érintett feleket, mondjuk a belga módosító ratifikálására, hiszen ez számos tagország számára könnyű, ennek ratifikálása politikai szempontból nem feltétlenül nehéz. Tehát fontos, hogy a büntető törvényszég eh, eljárást indíthasson. Tehát nagyon fontos rendszeresen a két módosítót eh, bármely kampányban összekapcsolni, amely a módosítók ratifikálását szolgálja. Tehát mi, mi is, mi, mi, mit is teszünk, ezt megpróbáljuk rendszerszerűbb módon a közeljövőben előkészíteni, és amikor a külügyminisztérium, illetve az igazságügyi miniszter, az én miniszterem, a védelmi miniszter vagy a miniszterelnök találkozik a partnerével egy másik tagország képviseletében, akik még nem ratifikáltak, akkor ezt a témát rendszeresen napirendre tűzik. Tehát két mondatban teszik meg ezt, de mindig is rendszeresen. Például elmondják azt, hogy igen, tudjuk, hogy önök még nem ratifikálták a módosítókat, tervezik ezeknek a ratifikálását a közeljövőben. Tehát eh, nagyon nehéz ilyenkor a partnernek, a tárgyaló félnek nem kiternie erre a válaszra. Tehát nagyon fontos, amikor erre csak lehetőség van, bármilyen nemzetközi regionális találkozóra kerüljön is sor, a ratifikációt, a módosítók ratifikációját felvetni, ratifikálás szempontjából, hiszen ez jelentős különbséget teremthet, és fontos előrelépés lehet. Köszönöm, mondja az elnök. Gondolom, hogy az LKS, mint rendszeres résztvevő szintén rendszeresen felveti ezt a témát, amikor harmadik országokkal találkoznak. Csak egy gondolat. A tagországaink, illetve az ő nagy részük még nem ratifikálták ezt, gondolkodnak a ratifikáláson. Tehát Tehát nem lehet kizárni a tagországok ratifikálásának lehetőségét. A, az ICC-vel foglalkozó tanácsi munkacsoport foglalkozik ezzel rendszeresen. Ez a folyamat régóta zajlik, és így is marad. So then I take it on my to-do list when the next time I have to go to the COHOM meeting and ask how far they are. Igen, meg fogjuk majd őket kérdezni arról, hogy hol is tartnak a tagországok ebben a témában. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Az LKS beszámolója sürgős fellépést igénylő emberi jogi helyzetekről a Közép-Afrikai Köztársaságról. Now, already this morning, I think our first um, agenda item volt. Ma délelőtt um, az első napi rendi pontunk egy tanulmány bemutatása volt, a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek helyzetének bemutatása. Katasztrofális a helyzet uh, nagyon sok afrikai országban, többek között a közép-afrikai köztársaságban. Én szeretném az ENSZ főtitkát Ban ki idézni, aki a jelenlegi helyzetet óriási méretű problémának nevezte. A legégetőbb emberjogi ügyek között az erőszak, fosztogatás, szexuális erőszak egyre nagyobb mértékben. Már két parlamenti sürgősségi elsőgási indítványt fogadtunk el a Közép-Afrikai Köztársasággal kapcsolatban, és amikor a plenárison beszéltünk erről, akkor fontosnak tartottuk EU-s szinten a szükséges források mobilizálását, beleértve a, beleértve a csapatok mobilizálását. Fontosnak tartjuk biztosítani azt, hogy a, az Afrikai Unió által vezetett missziók a Közép-Afrikai Köztársaságban szintén megkapják a megfelelő támogatást annak érdekében, hogy civil lakosságot megvédjék, és a 26 milliós, 25 milliós eurónyi mobilizálást szintén fontosnak tartjuk, illetve Pivasz biztos látogatását Addis Abebába. Üdvözöljük a vizsgálóbizottság felállítását, és reméljük, hogy ez a vizsgálóbizottság mi hamarabb elkezdheti munkáját. Súlyos emberjogi sértéseket fontos dokumentálni, ahhoz, hogy meg lehessen állapítani azt, hogy az ICC mandátumába esnek -e ezek a bűncselekmények. Most pedig az LKS-nek szeretném megadni a szót, és kérem, hogy számoljanak be a jelenlegi helyzetről. Illetve Douglas Carpenter is velünk van, az afrikai kérdésekkel foglalkozó unit vezetője az LKS-ből. Köszönöm szépen! Elnök asszony, sajnos pont nem látom önt. Uh, yeah. It's clear. I see you and I hear you. Good. <laughs> Uh, Rendben, most már látom és hallom is önt. Köszönöm szépen a bevezető szavait. Szeretnék az elején elmondani valamit. Nagyon fontos, hogy ez a parlament, ez a ház felhívta a figyelmet a Közép-Afrikai Köztársaságban a válságra, hiszen ahhoz, hogy mi is folytathassuk a munkánkat. Itt egy átfogó jellegű megközelítése van szükség, tehát fontos a közvélemény figyelmének felkeltése, ez egy kihívásokkal terhelt helyzet, amely a jogi és intellektuális ügyeken túlmutat, beleértve az emberi jogi kérdéseket, az alapvető emberi méltóság kérdését, az emberek túlélésének kérdését. Ma délután itt voltunk az ülésen eddig is, Bangiban fedeztek egy tömegsírt, illetve az atrocitások folytatódnak, és újabb és újabb eseményekre derül fény nap, mint nap. Rövid szeretnék lenni az előadásomban, és megpróbálok három dologra összpontosítani. Először is, ami a helyszíni eseményeket illeti, az elnök asszony kitért arra, hogy emberi jogi szempontból nagyon sok jelenséggel kell foglalkoznunk. A második pont, a biztonság és a stabilitás elérése nagyon fontos, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a rendet, jogállamiságot, az emberi jogok tisztelemben tartását, a demokráciát és a fejlődést újból lehetővé tegyük, illetve az emberi jogi területen számos speciális felépésekre is sor került. Katasztrofális a helyzet, nem könnyű leírni a probléma kiterjedését, több mint 80 ezer lakóért, e, hogy kényszerült emberről van szó, több mint 60%-uk gyermek, és a lakosság több mint fele segítségre szorul, ez 5 millió embert jelent, regionális hatása van ennek a problémának, 75 ezer ember regisztrálta az ION, aki visszatért, aki visszatértek Csádba, kamerumba demokratikus kongói köztársaságba, tehát ezeket az eseteket jelentették, az egyes atrocitások nem csak közvetlen hatásuk miatt, hanem korlátozó jellegű hatásuk miatt is fontos, hogy megemlítsük. Nagyon fontos lenne a megbékélés, hiszen az emberi emlékezet hosszú időkre nyúl vissza, és olyan eseményeket, eh, amelyeket megéltek a lakosok, ez eh, nyomot hagy bennük nagyon hosszú időn keresztül. Azt gondolom, hogy aktívak voltunk a lehető legtöbb területen, de amikor megnézzük emberi jogi szempontból a helyzetet, humanitárius szempontból, akkor kiderül, hogy a nehézségek kiterjedése óriási, a nemzeti egészségügyi rendszer összeomlott, vannak tömeges kivégzések, csoportos kivégzések, a nem jelapú erőszak nagyon elterjedt, gyermekekkel való visszaélés is elterjedt, és szinte az összes mezőgazdasági tevékenység szünete, nagyon kevés ivóvíz áll rendelkezésre, illetve lakóhely, óriási problémák vannak. Két kulcsontosságú üzenet létezik, a biztonság gyors helyreállítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben a segítő segélyszervezetek megfelelően háborítatlanul tudnak dolgozni. A második pont pedig, hogy fontos a munkát folytatni, mind ami a támogatás nyújtást illeti, mint pedig ami a fejlesztési tevékenységeket életi. Áttérünk a feltételekre, a jogállóság helyreállításához, a rend helyreállításához, ennek mik az előfeltételei, illetve az emberi jogi helyzet javításához szeretnék néhány speciális ügyre kitérni. Elnök asszony említette a um, helyi csapatok jelenlétének fontosságát, döntés született arról, hogy a közép-afrikai köztársaságban katonai műveletekre kerül sor, annak érdekében, hogy a franciai misszió munkáját is ott segítsük, illetve a bangi környékének helyzetén javítsunk. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ez az erőfeszítés, amit tettünk, ez nem csak az ENSZ biztonsági tanácsának határozata segítette, hanem az Európai Unió csúcs az, az Afrikai Unió államfőinek találkozóján is sikerült megerősíteni. Nagyon fontos, hogy a katonai erők törvényes tevékenységet végezhessenek, és ennek világos nemzetközi megvalósítással kell, hogy érzékelhető legyen. A második megjegyzésem a fejlesztés, illetve a humanitárius segítségnyújtás ön említette Pivac biztos kijelentéseit, azt gondolom, hogy érdemes jelezni azt, hogy az EU hozzájárulását 25 millió euróval sikerült növelni, illetve a választási folyamathoz további 20 millió eurót bocsát rendelkezésre az EU, hiszen a választások középtávon igen jelentős hatást fejthetnek ki. Meg szeretném ezen kívül említeni még azt, hogy az Európai Unió munkája amelyet az ENSZ magas szintű nemzetközi találkozója is kísért a humanitárius segítségnyújtásra 500 millió eurót sikerült felszabadítani, de két dolgot nagyon fontos kiemelni. További finanszírozásra mindig szükség van ennek felszabadítására, hiszen a problémák annyira súlyosak ebben az országban, hogy nélkülözhetetlen a további segítségnyújtása, fejlesztési segítségnyújtás, amely feltétlenül kapcsolódik az országban a biztonsági helyzet javulásához. De közép és hosszú távon tekintve a biztonsági ágazat szektorális reformja nagyon fontos a régió számos országában, és a DRC-ben is aktívan bekapcsolódtunk ebbe a tevékenységbe. Tovább szeretnék lépni speciális kérdésekre azzal kapcsolatban, hogy az EU mit tesz a megbékélés érdekében, illetve az emberjogi helyzet javulása érdekében. Csak néhány korlátozott számú ügyre hívnám fel a figyelmet, mint ahogyan azt önök valójában valószínűleg tudják, az Európai Év őszén az Európai Bizottság stabilizációs programot fogadott el, amely reakció volt az országban a válságra, a stabilitási eszköz keretében, és ennek néhány elemére szeretném felhívni a figyelmet. Az első, a polgári biztonsági erők támogatása, itt egy kísérleti jellegű fellépés is van, a rendőrség, illetve um, a bangi rendőrség um, egységének bekapcsolása ebbe a folyamatba, független média kapacitásának javítása azért, hogy konfliktus szempontjából érzékeny információt is meg lehessen osztani, független információt, tárgyalagos információt, és nagyon fontos ehhez a környezetet megteremteni, ahol a pletykáknak nincs táptalaja, ami az emberjogi megfigyelő missziót illeti, ezt az ENSZ emberjogi főbiztossága kezeli, illetve az EU, illetve nagyon fontos a párbeszéd erősítés a különböző közösségek között, a, a muzulmánok és a keresztények között növekvő feszültség enyhítése, és nem tudom, hogy önának asszony vagy más kollégák itt találkoztak-e az a delegációval, akik három-négy héttel ezelőtt találkoztak a valósi vezetőkkel, a keresztény és muzulmán közösség képviselőivel és a különböző intézmények képviseletében találkoztak velük itt Brüsszelben. Összegezve a prioritásainkat, elnök asszony, az első prioritásunk az ensz való szoros együttműködés, az Afrikai Unióval való szoros együttműködés, a második az átmeneti hatóság támogatása, a közép-afrikai köztársaságban, a harmadik pedig a kulcsfontosságú folyamatok újból nyomtávra állítása, az államintézmények helyreállítása, illetve a civil társadalom számára térteremtése, illetve egy átfogó jellegű megközelítés amelybe az összes rendelkezésre álló eszköznek bele kell tartoznia a közös közös biztonságpolitika értelmében a fejlesztési segítségnyújtás keretein belül, a humanitárius segítségnyújtás keretein belül, és mindent megteszünk ennek érdekében. Köszönöm szépen. Thank you very much for your... Köszönöm szépen ezt az előadást. További információkkal rendelkezünk Valdambrini úrtól, a DEFCO igazgatóság részéről. Köszönöm szépen a külügyi szolgálatban dolgozó kollégák által mondottakat szeretném kiegészíteni. a Akik eh, beszéltek ugye Pibelc biztos elkötelezettségéről. Jelzem, hogy az új finanszírozás az új, az idáig bejelentett 15 milliós támogatás további kiegészítését lehetővé teszi. Ezen felül pedig így 22 millió eurónyi projektet lehetett mobilizálni egy tizedik európai fejlesztési alapból és az EU stabilitási eszköze keretén belül. A civil társadalom támogatásával az európai demokrácia és e, emberi jogokat támogató eszköze hat projektet finanszírozott, melyek közül egy még most is zajlik, és a konfliktus idején sem állt le, és 1,4 millió euróval támogattuk a Közép-Afrikai Köztársaság civil társadalmát a diszkrimináció ellen, a boszorkányságról meglévő mindenfajta tévképzet felszámolását szolgáltuk, a sérülékeny csoportok védelme, illetve az indigén vagy őshonos lakossági csoportok védelme. Ezekre terjed ki ez a finanszírozás. Jelenleg a bizottság 600 millió eurós 600 ezer eurós támogatást biztosít. Az ország támogatási rendszer továbbra is működik, de a folyamat végén a Közép-Afrikai Köztársaságban végezetül, még egyszer mondom, 600 ezer eurót tudunk majd alokálni, amelyet vagy versenykiírásra lehet használni, vagy pedig eh, közvetlen odaítéléssel kaphatják meg az érintettek. Köszönöm szépen. Thank you. So I think there is no... Köszönöm. Azt hiszem, senki sem kíván hozzászólni. A helyzet szörnyűséges. Azt hiszem, jövő hónapban ismét felkerül ez a napi de köszönöm szépen a beszámolókat. Következik az utolsó napi rendi pontunk meghallgatás Kazaksztánról, az emberi jogi helyzetről. And so I ask our experts to come up. Megkérném a szakértőinket, hogy fáradjanak ide föl a pódiumra. You know, the Human Rights uh, Committee will send az Emberi Jogi Albizottság delegációt fog Kazaksztánba küldeni. And, um, it uh, will have Anna Gomez, who is in the on Anna Gomez tagja a delegációnak is Elizabeth Jegle. Jövő héten utaznak oda, elnézést jövő hónapban. I think it's also very timely that we send a delegation. Nagyon aktuálisnak tartom, hogy ez a delegáció elmegy Kazaksztánba, mert az EU új partnerségi és együttműködési megállapodásról tárgyal Kazasztánnal, az előző megállapodás 99-es, 99-ből származik. 2013. novemberében volt az 5. EU-Kazasztán emberi jogi párbeszéd, e, megelőzően a civil társadalmi szervezetekkel is konzultáltunk. Olyan kérdésekről lesz, volt szó, mint amiről ma is beszéltünk, tehát a szólásszabadság kérdés, illetve egyes konkrét esetek, az EU közép-ázsia stratégiáját 2007-ben emelték magasabb prioritási fokozatba, és az a célunk, hogy a jó kormányzást, a jogállamiságot, a demokratikus elveket, az emberi jogok nagyobb tiszteletben tartását promotáljuk különböző emberi jogi és pénzügyi eszközök segítségével. Ennek keretében megrendezésre kerül március 20-án a következő emberi jogi párbeszéd. Helyesbít az elnök. Erre felkészülendő egy külső tanulmányt rendeltünk meg a közép-ázsiai és konkrétan a kazasztáni helyzetről. Um, we have, we see that in Kazakhstan Kazaksztánban az elmúlt években nagyon nagy mértékű volt a gazdasági növekedés, ez társadalmi és gazdasági gyarapodást jelentett az átlagember számára. Az emberi jogok esetében az, hogy még nem ilyen rózsás a helyzet, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a vallás, szabadság, a gyülekezési szabadság kérdése nem tisztázott, 2013 áprilisában egy állásfoglalást fogalmaztunk meg az alap szabadságjogok kérés, kérdéséről is kritizáltuk a kormányt. Az elmúlt években egyre szigorúbbak a jogszabályok a vallásra vonatkozóan, az állambiztonságra vonatkozóan, illetve az internetet is cenzúrezzek, Sajnos nem elfogulatlan a bírói testület, korrupció is elterjedt, véletlenszerűen kínoznak meg, fognak el embereket, illetve az emberek magánélethez való jogát is csorbítják. 2011-ben Sanaosen városában, ami az ország nyugati részén található lecsaptak egy olajmunkások által szervezett támadásra, és ennek, a, ennek az eseménynek, ez egy véres esemény volt, áldozatai is voltak. Ennek a folyamányáról is szeretnénk ma beszélni, számos szakértőt meghívtunk. Itt van körünkben Jevgenyi Zsaptis úr, a kazasztáni nemzetközi emberi jogi és jogállamisággal foglalkozó iroda hivatalelnöke, igazgatója. Számos publikációja van. A demokratikus és gazdasági átalakulás a szakterülete, illetve a kazaksztáni jogállamiság. számos elismerést szerzett már, kapott már az USA-tól, az EU-tól, a Friedrich Ebert alapítványtól is. A, és a Szaharov szabadságdíjat is megkapta már Norvégiától. Hosszú, tehát az emberi jogi aktivitásról négy éves börtönbüntetésre ítélték emberölés vágyával 2010-ben. Két és fél évet töltött börtönben. 2012. februárjában enged, helyezték szabadlátra, lábra. 2009. szeptemberében az EU egy állásfoglalást fogadott el, amelyben önt támogattuk, és nagyon örülünk annak, hogy ma itt lehet, nem pedig a börtönben van. Az emberi jogi aktivisták kérdéséről fog beszélni, illetve az ellenzéki politikusok elnyomásáról. Itt van még körünkben továbbá Igor Vinyavszki Júl, újságíró és egy ellenzéki lap, a Vzgilád című lap főszerkesztője. Azt hiszem, is járt már itt a körünkben. A 2011, 2011 decemberi Zsanaozeni felkelés után letartóztatták, börtönbe került, és azt hiszem a parlamentünk állásfoglalása sokat segített abban, hogy szabadlábra helyezték. Azzal vádolták, hogy azzal vádolták, hogy különböző szórólapokat osztogatott a kazak népnek, melyben a szabadság jogokat kérdőjelezi meg. Az elmúlt évben többször is beperelték a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság kérdésében szeretnénk meghallgatni az ön véleményét, illetve a börtönbeli állapotokról is meghallgatjuk. Harmadik meghívottunk Aynur Kurmanov úr, a Zanártú nevű független szakszervezet főtitkár helyettese. Nyugat-Kazaksztánban dolgozott egy acélműben, ott a szakszervezet elnöke volt, és egy nagyon hosszú sztrájk időszakot is végigvezetett. Az elnöki tisztelet megkérdőjelezésének vágyával börtönözték be. De utána az, ezt a vádat elejtették, ennek hiányában nagyon hosszú ideig tartották volna börtönben. Egy moszkvai, a moszkvai utcáról megpróbál, utcán megpróbált őt elrabolni az orosz rendőrség, jelenleg hazáján kívülő, arról fogjuk megkérdezni Kurmanov urat, hogy milyen is a munkajogi helyzet jelenleg Kazasztánban. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk meg most az önök expozéját, de az önök személyes sorsáról is szívesen hallunk. Azok, akik oroszul kívánják meghallgatni a vitát, a hetes kabéra kapcsoljanak, kérem let me see, with Mr. Softis, please. Zsoftis úr kezdi a sort. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Megköszönöm az Európai Parlament tevékenységét. Megköszönöm, hogy megvédik az újságírókat, az emberi jogi aktivistákat, azokat, akik a jogállamiságért, a demokráciáért állnak ki. Az emberi jogi helyzet a poszt-szovjet, a szovjet utódállamokban, Kazaksztánban messze van a tökétől. Most ezen politikai jogokról szeretnék beszélni. Authoritarian space, where politics dominate. A politika ezekben az országokban a jog felé helyezkedik, el akarják nyomni az emberi jogi aktivisták tevékenységét. Ezt a helyzetet három szempont alapján kell vizsgálni. Egyrészt, mennyire fejlett a, fejlettek a jogszabályok, mennyire fejlettek az intézmények, illetve milyen gyakorlatról beszélhetünk, mennyire határolják be ezek a tényezők a szabadságjogokat. Nézzük az elsővel. Kezdjük az elsővel, kezdjük az elsőt. A, a jogalkotást. sajnálatos módon telje, majdnem teljes mértékben inkonzisztens a kazak, a kazak jogszabályrendszer ezekkel az, ér, azokkal az alapérvekkel, mely szerint nem szabad részre hajlónak lenni, demokratikusan el kell járni, stb. stb. Ez egy elnyomó jogrendszer. Nem, le, nem élhetnek az emberek egész egyszerűen a jogaikkal. sajnálatos módon nem, le, nem engedélyezik a kazak jogszabályok a gyülekezést, és vagy, vagy és különböző módon büntetik ezeket a cselekményeket, a vallásszabadságot sem lehet gyakorolni. Csak úgy lehet azonban a vallási csoportolásokat megszervezni, hogyha előbb a kormánytól erre egy engedélyt kapnak. Legalább 50 tagját ennek egy ilyen vallási gyülekezetnek regisztrálni kell, és csak egy régión belül működhet ez a szervezet. Hogyha több mint egy régióban szeretne aktív lenni ez a, ez a szervezet, akkor legalább 500 tagot kell számlálnia, hogyha állami státuszra, illetve állami gyakorlatra törekszik, akkor 5000 tagot kell számlálnia. Azt hiszem, ez egyértelműen, elenged, egyértelműen megengedhetetlen, és sajnálatos módon nem élveznek az egyházak egyenlőséget. Cenzúra vonatkozik a különböző vallási nyomtatványokra is. Kazasztánban van egy új jogszabály a vallásszabadságról. 2011-ben hozták ezt meg. Ez a legelnyomóbb törvény az EBESZ, az EBESZ területén gyakorlatilag a minimum szintre csökkentette le ezt, ez a vallás szabadság, a vallás szabadság gyakorlásának jogát, demonstrációkat, csak demonstrációkat, tehát a gyülekezés szabadsághoz kapcsolódó jogokat is megnyírbálják, nagyon-nagyon szigorúak a békés gyülekezet, gyülekezésnek a, a feltétele is, gyakorlatilag a közvéleményt nem szabad semmilyen módon befolyásolni, nem lehet kritikát kifejezni a kormányjal szemben. Egy petíció átadása is például csak úgy valósulhat meg, hogyha az emberek flashmobhoz folyamadnak. Jó lenne, hogyha a hatóságok gyakorolnák, megadnák a lakosságnak a gyülekezési jogot. A sajtószabadságról, illetve a szólásszabadságról ugyanezt mondhatjuk el, nagyon megnyilvált jogok ezek. Az elmúlt 50 évben nem volt Kazaksztánban független rádió vagy csatornája, és nem a magáncsatornákra gondolok, hanem az államira. 2012 óta megjelent néhány megjelent néhány médium, de továbbra is politikai elnyomás áldozatai. Bolykottálják őket a kiadók, vagy több milliárdos pereket sóznak az újságírók nyakába. Egyébként pedig gyakorlatilag nincs is ellenzék. Az alsóház gyakorlatilag semmilyen befolyása nincsen a jogalkotásra, főleg politikailag érzékeny kérdésekben. A Sarnhausen óta betiltották, az, az, betiltottak egy ellenzéki pártot, Vladimir Kazlov volt ennek a vezetője, 5 hét és fél évre büntették, ebből két és fél évet le is töltött. Nos, az Európa Tanács és az Amnesty International és egy, együttműködésben a kazakh emberi jogi szervezetek kifejlesztettek, illetve kidolgoztak egy kritériumrendszert, amelyeket a börtönben fogvatartottakra kellene érvényesíteni. Nos, több emberi jogi aktivista is jelenleg börtönben van, és itt vannak vallási vezetők is, illetve vállalati vezetők is. Nos, olyan esetek ezek, amikor is ezeknek a személyeknek nem adták meg a tisztességes jogi tárgyalás jogát, konceptuális, konceptuális perek voltak ezek, egyértelmű volt a politikai ráhatás. Nem független a bíróság, egyértelmű a korrupció az igazságszolgáltatás teljes egészében és a rendőrségben is. Úgy tűnik, hogy politikai ukázok alapján dolgoznak, csak úgy, mint a szovjet időkben. így aztán nem is valósulnak meg a nemzetközi normák. Ilyen feltételek mentén nem is lehet garantálni azt, hogy a bizonyítékok valósak, valódiak. A kazak politikusok, a kazak politikusok közül sokan lemondtak, és külföldre távoztak, és ugyanez igaz a külföldre vonult, politik, politik, külföldre vonult jogi aktivistákról. A, nem sokára politikai átulakulás következik be, valószínűleg át fogják adni a, el fogja adni a politikai ö, hatalom a hatalmát. Nos, fontosnak tartom az, hogy megmaradjon Kazaksztánban a fenntartható biztonság, a növekedés, de úgy kell ezt tenni, hogy megfelelően reformálják a különböző intézményeket, illetve hogy az emberi jogok ne sérüljenek. Elnök, köszönöm szépen. Mi a következő szakértőnek mindjárt megadom a szót, de Aymas Kajcajev urat szeretném üdvözölni a kazak nagykövetségről. Üdvözlöm Önt, nagykövet úr! Salabajev asszony, Mukta Buktar Abjazov úr felesége is itt van körünkben, követi a vitát, mert kíséri a vitát. Olaszországban ugyanis kiutasították tavaly, és Kazaksztánba szolgáltatták, Kazaksztánba kellett távoznia. возможность выступить сегодня. Köszönöm szépen газеты, бывшего, потому что Гач... Köszönöm szépen. Года по решению суда. Я как журналист, который более 10 лет... Köszönöm tehát a szót. Újságíró vagyok, tíz évem dolgozom különböző tömegmédiumokban. És azt kell, hogy mondjam, hogy kemény időszak indult nálunk Mondok egy-két esetet az elmúlt két hétből. Lezártak egy újságot, egész egyszerűen azért, mert Csupán azért, mert 7000 helyet, 8000 helyet adtak meg, adott meg a regiszterbe a, a kiadó, ezért bezárták. Ezeres tévedés miatt. Ez volt a hivatkozási alap, emiatt a súlyos hiba miatt tették ezt. Ezen felül pedig február 2 5-én a polgármester internet bloggerekkel találkozott, és gyakran bírálták a főpolgármestert, de nem találkozhattak vele, utána tíz évig eh, előzetesbe zárták ezeket a bloggereket, utána pedig el is ítélték őket. Mi több, forrongásért, lázongásért ítalták el őket, ítélték el őket. Tíz napot börtönbe kellett tölteniük, nem pénzbírságot szabtak királyuk, tehát eh, semmilyen módon nincsen összefüggés eh, a között, hogy eh, milyen cselekményt követ el valaki, és hogy milyen büntetés szabnak kirám. Valóban közelednek a sztálini idők, és hogyha mindent meg akarnak tudni, akkor a nemzetközi emberi jogi szervezetek honlapjain olvassanak. Utána illegálisan illegális házkutatást végeztek a szerkesztőségekben, hogy csak néhány példát mondjak, számítógépeket vittek el, a újságírók nem írhattak az internetre, és egy újságírót pedig az úgynevezett ismeretlen huligánok halára vertek. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben halálos áldozatot követel a sajtószabadság. Ahmadinejrav, ott 2019-ben majdnem halára késelték. 2013-ban is egy hasonló eset történt. A 2013-as évben fegyverrel támadtak egy újságíróra, Csernezemben. Azután a Rakurszi Központ megjelent a rendőrség, és itt is lefoglalták a szerkesztőség számítógépeit. Nem volt házkutatási parancs, nem volt lefoglalási parancs. Voltak éppen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez rendszeresen történik Kazaksztádban. A 2007-ben ez velem is megtörtént, a pénzügyi rendőrség, a adórendőrség kiszállt, lefoglalta a számítógépeket, de egyetlen házkutatási parancshoz hasonlító dokumentummal nem rendelkeztek. Azt letartóztattak, és Csupán azért engedtek szabadlábra, mert az európai közösség nyomást gyakorol. De hát nem mindenki hajlandó szabadság útjára lépni, és persze nem mindenki olyan szerencsés, hogy szabadon is bocsássák. Sambajeva, Salambajeva asszony, aki itt van körünkben. Nos, a kazak kormány ra az európai kormányok nyomást gyakoroltak a mi nevünkben. Én Lengyelországban élek az elmúlt években, ő pedig Olaszországban. Azok az emberek, akik a Nazarbayev rezsimtől menekültek, még Európában sincsenek biztonságban. Azért, mert az kazahok az Interpol adatbázisát használják, hogy politikai ellenfeleiket találják meg. és azt mondják, kiadatási parancsot adnak ki, mondván, hogy pénzügyi büntetteket követtek el. Például Alexander Pavlovot Spanyolországban tartóztattak le, először terroristának állították be, aztán amikor a kazak fél nem tudta be, bemutatni a bizonyítékokat, elővarázsoltak mindenfajta pénzügyi cselekménnyel kapcsolatos állítólagos bizonyítékokat vagy Kikibajev esetét is említhetném, Lengyelországban menekült státust kapott, de semmilyen módon nem tudták bizonyítani ezt a kazak igazságügyi hatóságok. Egy másik nagyon veszélyes trendet látunk, hiszen Nazarbayev elnök az európai kormányokra gyakorolt nyomást. Vegyünk egy másik pénzt, egy másik esetet. Amikor hogyha valakit kiadnak Ukrajnának vagy Oroszországnak, biztosak lehetnek az európai országok abban, hogy Kazaksztánnak ki fogják adni ezek az országok. Nos, Kazaksztánban Ban azt látjuk, hogy napról napra közelítünk egy rosszabb, gazd, rosszabb politikai berendezkedés fele, de hát nem húgyhatjuk be szemünket. Fel kell szólamolnunk, határozatnak kell lenni, és gyakorol, nyomás kell gyakorolni a politikusokra, hatalomra. Vagy említsem Kozlov úr esetét, még mindig börtönben ül távol a családjától éveken keresztül senki nem látogathatta meg, főleg nem a nemzetközi megfigyelők, pszichológiai nyomást is gyakorolnak rá. És lehet, hogy hamarosan sürgős, egy tumort diagnosztizáltak nála, hiszen és ezért gyógyszerekre lesz szükség. Köszönöm szépen. Most pedig Kurmanov úr kapszót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 az USA-tól és az Európai Unió beszállítóitól is vásároltak a kazakh fegyveres erők fegyvereket, melyeket aztán a saját állampolgáraik ellen fordítottak. Állig felfegyverkezik a rezsim azért, hogy elnyomja a szabadságot, elnyomja az állampolgárokat. Nem a terroristák ellen fordítják a fegyvert, hanem a saját állampolgáraik ellen. Nazarbayev védelmére például nagy célpontosságú kézi marok és sorozatvető fegyvereket vásároltak a biztonsági erők, de ezeket szintén a tüntetők megveszélyeztetésére használják. Ráadásul a titkos rendőrség külföldön is tevékenykedik és a polgári jogi aktivistákat befeketítik, beváldolják, hogy adót csaltak, sikkasztottak, és ilyen módon az Interpollal kiadatják, illetve felkerestetik, és utána kiadatják őket. Meg lehet, hogy az itteni felszólalásom után ellenem is egy ilyen elfogadó parancsot adnak ki. Az Emberi Jogok Bizottságához is fordultunk, hiszen az Európai Parlament legutóbbi meghallgatásom például Kozlov urat fél év börtönbüntetésre ítélték el. Itt az Európai Parlamentben szólalt fel, aztán fél évet kapott ezért. Vagy Vegyim Kurosev 12 évet kapott azért, mert az EBSZ 2012-es Varsó ülésén felszólalt. 2013. december 13-án az Európai Parlamentben egy meghallgatást tartottak, és ezen a meghallgatáson felszólalt egyik harcos társunkat megfenyegették, egy másik aktivista feleségét meg secpec kirúgták, itt szó nélkül kirúgták. Nem mondtok semmi magyarázatot, de még tudjuk, hogy azért, mert felmert szólalni itt a parlamentben. Vagy én, az én idős, betegeskedő édesanyámat megfenyegették, a titkos rendőrök, és ennek eredményeképpen majdnem szívszélhűdést kapott. Drámai a helyzet. Kazaksztán nem írta alá az emberi jogok európai egyezményét, már pedig nagyon fontos volna, hogy Kazaksztánt valós fényben lássuk. A halálbüntetést vissza újra bevezették, vagy pedig azért le lehet bárkit tartózkodni, aki, mert részt vették tüntetésen, az emberi élet semmit sem ér, és az emberi jogok sem érnek semmit. Köszönöm szépen. Vendégeinket meghallgattuk. És most 15 percünk van a vitára. Ez ugye most csak egy eh, előkészítő ülés a delegáció ülésére. Jegle, Gomez, Nielsen képviselőasszonyok kapnak szót és utána a külügyi szolgálati szót kap, majd pedig eh, megkapják a vendégek az út. Jegel asszony, tessék. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a emberi jogi aktivistáknak, illetve a felszólalóknak, akik felszólaltak, elmondták, eh, beszámoltak a kazahsztáni helyzetről Biztos vagyok bennem, hogy ez nagyon hasznos volt a delegációs út előkészítése során, hiszen fontos kijelentéseket hallottunk, fontos üzeneteket kell megfontolnunk, és ezekre figyelnünk kell, amikor elutazunk Kazaksztánba. Egy nagy kérésem van, illetve egy nagy kérésre eh, mindenképpen emlékezni fogok mindabból, amit mondtak, nem ismerem a delegációs út tervét, de úgy gondolom, hogy meg kellene jeleníteni benne ezt a célkitűzést, hogy tehát, hiszen én ezt akarnám, hogy tehát legalább egy börtönbe ellátogathassunk. Az önök által nevezette fogvatartottak valamelyikét meg szeretnék látogatni. Hogy lehetőségünk van erre, és az időnk alapján van erre időnk, ezt most nem tudom, elnök asszony, de kérem, hogy ezt a szándékunkat egy, tegyék egyértelműbe szervezők irányába. Megfogalmazták, hogy mit várnak el tőlünk, de hát persze nekünk is reálisan látnunk kell, hogy önöknek reálisan látni kell, hogy mindig is érdeklődtünk a kazak helyzet iránt, kritikusak vagyunk, de egyben konstruktívak. Ez a két dolog összetartozik. és hát azt is látni kell, hogy nem lehet az emberi jogi helyzetet egyik napról a másikra megváltoztatni, de nem ö, szabad, hogy ö, a követeléseinktől ö, elriasszon bennünket bárki. A nyitottság és az átláthatóság ezek olyan elvárások, amelyeket minden országtól elvárhatunk, okkal, joggal, és azt is joggal várjuk el a partnerországainktól, hogy betartsa azokat a szerződéseket és törvényeket, amelyeket maga fogadott el, vagy írt alá. A törvények azért vannak, hogy betartsák őket, és ha jól informáltak, az is elegendő volna, hogyha kazak törvényeket egyszerűen betartanák. És úgy gondolom, hogy ezt joggal és tiszta szívvel tudjuk követelni, hogy tartsák be a nemzeti törvényeket. Hogyha az külügyi szolgálat jelen van, akkor kérdezem őket, hogy hozzáférnek-e, hogy meglátogathatják-e a politikai foglyokat, vagy pedig a nemzetközi keresztel meg tudja látogatni a politikai foglyokat. Őszintén szólva nem értettem pontosan, hogy mondjuk egy, egy egyház létrehozása, hogy, hogy mikor tiltják ezt? Hogyha 50 ember létrehoz, akkor már betiltják? Nem értettem pontosan. Tehát, hogy mi volt az a szám, amit az egyházak kapcsán említettek? Ezt kérem, hogy pontosítsák. Kazaksztán. 2000 és 2015 között az ENSZ emberi jogi tanácsának tagja volt, illetve most a emberi jogi tanács tagja. És kérdezem, hogy ez a tagság pozitív kihatással volt-e, vagy hogy a tagság kapcsán hogyan látják azt, hogy mit kell tenni, mit kell változtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jegle, most Anna Gomez. Először is köszönetet szeretnék mondani a kazak képviselőknek, hogy eljöttek az ülésünkre, hiszen nagyon sok bátorságra van szükség, különösen a korábbi esetek tükrében. Nagyon szomorú események voltak ezek. Kozlov úr helyzete például. Látom, hogy a nagykövet itt van legutóbbi információink alapján ő börtönben van megfelelő orvosi ellátás nélkül. Én emberi jogi alapon követelem azt, hogy erre azon a reagáljanak. Jegyeztem azt, amit hallottunk önöktől. Én annak a missziónak vagyok az egyik tagja, amit majd Kazaksztánba szeretnénk küldeni márciusban. Hát mindent rögzítettem, amit hallottunk önöktől, az ajánlásokat, és majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. A kérdéseim a következőek. A külső, az Európai Külügyi Szolgálathoz intézném ezt a kérdést. Szeretném következőt megkérdezni. A 2012-es novemberi állásfoglaláson külön kértük azt, hogy a tárgyalásokon a pkk nál sikerüljön előrelépni, partnerség és kooperációs megállapodások, milyen politikai reformok valósultak meg eddig, illetve a kazahhatóságokkal eh, mely reformokról volt szó, milyen speciális konkrét lépések valósultak már meg, illetve esetleg nem valósultak meg. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy Kazaksztánnal kapcsolatban az emberjogi helyzetnél az állásfoglalású indítványunkat, hogyan kezelte az ákász az emberjogi párbeszéden túlmenően. Tehát a kínzás, embertelen bánásmód vágya, az erőszak, a felelősségre vonás, ezek témák kapcsán, ezen témák kapcsán önök ezt hogyan látják? illetve a, a szociális lázongások, társadalmi lázongások keltése, mint vád, ezzel mi a helyzet? Illetve gyakorlati lépéseket tekintve ez mit jelent? Tehát meg szeretném kérdezni az LKS-t, hiszen ők szoros ügyelmen követték a témát. Már elhangzott a kérdés, hogyha az LKS delegációja Kazaksztánban kérte, és meg is kapta a hozzáférést a bebörtönzöttekhez, tehát ők meglátogathatták a politikai fogott börtönben tartottakat, például Kozlov urat. Elnök, köszönöm szépen. Az LKS-t e ketten képviselik, és ők fognak válaszolni majd az elhangzott kérdésekre. Kill Nielsen asszony, köszönetet szeretnék mondani kazak szervezetek képviselőit. Én nem szeretnék tőlük semmit kérdezni, ismerjük a problémákat. Az LKS-hez szeretnék tehát egy kérdést intézni. 2011-ben az a jelentés, amit a parlamentben bemutattam, és amelyet sikerült elfogadni az Európai Unió közép-ázsiai stratégiájáról, ragaszkodott ahhoz a tényhez, hogy különbséget kell tenni, és feltételekhez kell kötni az ezekkel az országokkal fenntartott kapcsolatokat. Itt közép volt szó, annak tükrében, hogy milyen előrelépést tesznek a demokrácia és az emberi jogok területén 2012 ben elfogadott a parlament egy elsorolás indítványt, amelyről kolléganom az imént számolt be. Az LKS továbbra is bilaterális tárgyalásokat folytat Kazaksztánnal megerősített partnerség együttműködési megállapodás témájában. Sosem függesztettük fel a tárgyalásokat, függetlenül a szakszervezet az ellenzék elnyomásától az a benyomásunk, hogy semmibe vesznek mennünket. Én ennek a parlamentnek a tagjaként képviselőként szégyellem magam. Elfogadtunk állásfoglalási indítványokat, számos meghallgatásra került sor az emberi jogok megsértése kapcsán Kazaksztánban. Vladimir Kozlovot fogadtuk itt, aki beszámolt a képviselők előtt, és őt utána letartóztatták. Börtönre intélték, jogerős ítélet nélkül, ez pedig botrány. Kozlov urat az EK sosem látogatta meg, nem kezdeményezett ilyesmit, függetlenül attól, hogy a parlamenti látogatása után e, tartóztatták le közvetlenül. Tehát az a misszió, amely Kazaksztánban látogat, feltétlenül meg kell, hogy látogassa a börtönben fogvatartottakat, különösen Kozlov urat, elfogadhatatlanak tartanám azt, hogy ha viszi, misszió majd visszajön, azt mondják mondjuk nekünk, hogy nem volt idejük őket meglátogatni. Tehát fontos, hogy legyenek prioritásaink, ezekről a kérdésekről rendszeresen beszélünk. Nagyon-nagyon fontos tehát mindez. Mindent jegyeztünk, amit önök jegye, jeleztek felénk, és természetesen továbbra is mobilizálni fogjuk magunkat képviselőként, minden egyetértek az Enterpol szerepével, stb., amiket önöktől hallottunk. Önök mit tettek, miért, amíg a börtönben tartottakat illeti, illetve a nyomásgyakorlást illetően, kiderült az, hogy van egy nemzetközi eh, mobilizáció az emberjogi szervezetek részéről, ez nagyon jó, de ez nem változtat semmit. Hogyha az Európai Unió ennél többet nem tehet, akkor tulajdonképpen bolondot csinálunk magunkból. Tehát én ehhez ragaszol, ragasz, ragaszkodnék. A fekete lista, mint Ukrajna esetében, itt ezt nyugodtan használhatnánk, felesleges különbséget tenni a különböző országok között. Amikor a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó, ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni, és fontos, hogy a misszió látogassa meg Kozló urat és a börtönben tartottakat. Köszönöm, végezetül pedig Murphy úr, kérem, legyen rövid. Köszönöm szépen. Nagyon tartalmas volt a kazak vendégeink tájékoztatása. Amikor Kazasztánról beszélünk, és meghívjuk a kazak civil szervezeteket, akkor minden alkalommal meg kell arról győződnünk, hogy ezeket az ide látogató aktivistákat nem fogják otthon bántalmazni. Az imént hallottuk, hogy az egyik jogi aktivistának a feleségét kirúgták a munkahelyéről, mást fenyegetnek. Tehát ezt, ezt a fajta elnyomást nem tudjuk megengedni, ezt nem fogadhatjuk el. Hogyha ide jön három ember, vagy négy ember Kazasztánból, és aztán otthon ezért megbosszulják őket, vagy a családukat, tehát ez elfogadhatatlan mindenképpen kell az emberi jogokról beszélni. Ashton asszony, Ashton asszony is, Gerhard Schröder is, Tony Blair is járt Kazaksztánban. Ők is hangsúlyozták az emberi jogok fontosságát. Nem tudom, hogy tudják-e, de én kétszer is kértem vízumot Kazasztánba, és egyszer sem kaptam ezt meg. Ugye delegát, a delegációnk nem sokára Kazasztánban látogat, Kazasztán rendkívül nagy ország, sokáig tartozni, fölkeressük a helyszíneket. Értelmetlen dolognak tartom, hogy csak a fővárosban maradjon a delegáció, és csak a kormány képviselőivel egyeztesen. Mindenképpen el kell menni a börtönökbe, e, találkozni kell a politikai foglyokkal. Nyilván vannak mint a börtönök is, ahol minden szép, minden jó, pontosan azért hozták ezeket létre, hogy a külföldi látogatóknak, látogatóknak megmutathassák, de én Kozlovra, Kozlovra lennék kíváncsi, hogy milyen körülmények között tartják fogva, és azt mondták, azt, a, azt hallottuk róla, hogy nagyon lefogyott, vérben úszik a szeme, és többször is volt a börtönorvosnál, de ők csak széttárják a kezüket. Sok politikai fogvatartott van ilyen helyzetben, tegyünk valamit érszük. Vannak itt olyan áldozatok, akik hivatalosan nem a rezsim áldozatai, de golyó lövéstől, golyó általi sebbe haltak bele. Jó lenne, hogyha ezekben az esetekben is egy független nemzetközi bizottságot állítanának fel, amely kivizsgálhatja az eseményeket. Köszönöm. Még nem határoztuk meg, hogy pontosan mikor fog összeülni, fognak összeülni a delegáció tagjai, hogy egyeztessünk. Egy ilyen ülésen kéne arról beszélni, hogy elmegyünk-e a politikai foglyokhoz, de minden segítségre szükségünk lesz. Jéglasz, hogy feltett egy kérdést a szabadsággal kapcsolatos feltételekről. Kérem, ne most válaszoljanak, mert le kell zárnunk az ülést. A külügyi szolgálat felé fordulok. Kérem, a szakértőinket, a vendégeinket, hogy a, a ülés után válaszoljanak a kérdésre, ha lehet írásban, vagy ha nem, akkor egy másik alkalommal. komoly kritikát kapott a külügyi szolgálat, hogy az EU delegáció nem nagyon reagál arra, amiről például a parlament dönt, vagy amiről állásfoglalást készít. Itt van velünk az emberi jogi osztályvezetője, illetve a kazaksztáni referatúra egyik szakértője, mindegy, mindkéjüket arra kérem, hogy három percben szólaljanak, szóljanak hozzá. Ti szólsz, nagyon az első? Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden válaszolni. El szeretném mondani azt, hogy teljes mértékben egyetértünk az ajánlásokkal, azzal kapcsolatban, hogy Kazaksztán valósítsa meg azt a szerződést, amit aláírt. Novemberben volt egy emberjogi párbeszéd, és jeleztük a kínzás elleni konvenciót, amelyet Kazaksztán ratifikált, és elmondtuk a kazakh hatóságoknak, hogy a plusz jegyzőkönyvet, illetve a konvenciót ők ratifikálták, ragaszkodunk ahhoz, hogy meg is valósítsák. Éppen ezért fontos, hogy a nemzeti megelőző mechanizmus lehetővé tegye az összes börtönhöz való bejárási lehetőséget. A civil társadalom nagyon fontos, hogy a steering bizottság része legyen, ennek a mechanizmusnak a része legyen, amelynek függetlennek kell lennie. Ami a többi kérdést illeti, a konvenció utáni ratifikálás után merültek ezek fel, ami a börtönben való bánásmódot illeti, a börtönökben való embertelen bánásmódot. Ezt a kérdést is felvetettük, és a kínzás miatt, a 2011-es események miatt felhívtuk a figyelmet arra, hogy az elítélések, a büntetőjogi és pénzügyi, a civil társadalom képviselői véleménye szerint, akikkel alkalmunk volt találkozni, ők az olyan családokat képviselték, akiknek családtagjaik eh, kínzást éltek meg, ami pedig a részleteket illeti, ezek nincsenek itt meg nekem, de hogyha a látogatnak, találkozzanak a civil társadalom képviselőivel, és említsék meg azokat az eseteket, amikor a szankciók nem voltak megfelelően magas mértékűek. A delegáció és az LKS szerepét illetően a, a politikai fogvatartottak kérdése aggasztó. Az LKS és a delegáció is aggódik a politikai fogvatartottak helyzete miatt, és a tagországokkal, az ottani tagországokkal nagykövetségekkel folyamatosan felvesszük ezeket a, felvetjük ezeket a kérdéseket, kérjük őket, látogassak meg Kozlov urat, a fogvatartottakat. Jelenleg egy projektet szeretnénk finanszírozni a civil társadalom számára, hiszen a civil társadalom bemehet a börtönökbe, és meglátogathatja Kozlov urat. Éppen ezért örülünk annak, hogy önök is ezt a javaslatot tették, tehát kérjük mi is a missziót majd, hogy látogasson el a delegációt a börtönbe. Ennyit szerettem volna válaszolni, és kolléganőm kiegészít. Köszönöm. Thank you. I'd like to... Köszönöm szépen. A konkrét esetekben, tehát a politikai foglyek kérdésével mindig foglalkozunk, a két oldalú találkozókon is, illetve a magas szintű politikai találkozókon is, az emberi jogi párbeszéd keretében is Salabava asszony, Kozlov úr esetében is, szóval ezek, ezen politikai foglyok esetében is mindig föl elevenítjük a problémát, és bizonyos politikai foglyokat már ki is engedtek. Ami az ember, ami a ö, együttműködési és partneri együttműködést illeti, ugye most folynak a tárgyalások, és úgy véljük, hogy az EU számára Kazasztán még fontosabb lesz. Nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolat elmélyítését, ez újabb eszmecserére, újabb eszmecserét tesz lehetővé. Az új egyezmény és ennek a folyamányai nagyobb jogbiztonságot eredményeznek majd a EU-kazak kapcsolatokban. Úgy véljük, hogy a tárgyalások sikeres lezárása attól függ, hogy milyen politikai reformokat hajtanak végre Kazasztánban, illetve hogy a nemzetközi kötelezettségeiknek eleget tesznek. Ez a tárgyalások alapja, és egyértelmű elkötelezettséget kér. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az idők lejárt kezdődik az ártülés. Áprilisban, április 1-én a napirendünkön szerepel majd a beszámoló, és megígérem a vendégeinknek, hogy akkor kétszer annyi idejük lesz, mint most. Elnézést kérek, hogy most nem tudjuk ezt tovább folytatni. Köszönöm a szakértőknek, a vendégeinknek, Kazaksztánban nyomon követjük az önök sorsának alakulását, illetve itt is. Az önök itt léte beszámolója segített abban, hogy jobban megismerjük a helyzetet, és előre vigyük a kérdést. Holnap egyébként lesz egy meghallgatás a katari munkások helyzetéről, a foci világbajnoksággal kapcsolatban. Nagy lesz az érdeklődés, egy nagyobb teremben tartjuk az ülést. Az Antal József épületben leszünk a 4Q2 teremben. Most pedig kezdődik a zárt ülés.